és az idővel nagyon szigorúan kell bánnunk. Goed, iedereen heeft een plaats gevonden. Nos, nagyon örülök, hogy mindenki megtalálta hogy mindenki megtalálta a helyét, akkor kezdjük is meg a munkát. Emberi jogok mindenkinek. Ez a címe a délutáni első panelnek az Európai Fogyatékos Ügyi Stratégiát fogjuk megvitatni 2020 és 30 között időszakra, illetve az inkluzív Európai Uniós költségvetést. Ez a címe a délutáni eszmecserénknek, és elég sok a hozzászóló. Guta Anka elnöktársammal, Gunta Anka elnöktársammal fogom eh, levezetni ezt az ülést. Gunta Anka az EDF rehajtó bizottságának tagja. Szeretném tehát megnyitni ezt a vitát, és utalni arra a jelentésre, amelyet a parlament fogadott el ebben a teremben nagy többséggel a múlt héten. Ez pedig a fogyatékosok ügyeivel, fogyatékossággal élők ügyeivel kapcsolatos jelentés nyolc különböző témát ölelt ez fel. Ez a nyolc, ami prioritásainkat jelentette. A hozzáférhetőség, az inkluzív társadalom, a munka, oktatás, képzés, társadalmi védelem, egészségügy és a külkapcsolatok. Azok a kapcsolatok, amelyeket harmadik országokkal tartunk fenn, a nyolc legfontosabb prioritásunk ezekben a, ezeken a témakörökön található, tehát nagy vonalakban, dióhelyben összefoglaltam. Átfogó volt ez a jelentés, és úgy döntöttünk, hogy az Európai Fogyatékos Ügyi Fórummal működünk együtt, valamint az Autizmus Szövetség, illetve a Mental Health Europe szervezetek közreműködésével minél több képviseletet szerettünk volna bevonni, a tagállamok hatóságait is, ővelük is konzultáltunk, és ezt a jelentést az önök segítségével is készítettük. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását, aki az észrevételével és véleményével hozzájárult. Most már itt van nálunk ennek a jelentésnek a szövege. A parlamenti frakciók munkája is szükséges volt ehhez, és remélhetőleg ez a jelentés nem egy fiókba kerül, és ott porosodik. A célja az az, hogy a bizottság figyelmét felhívjuk arra a munkára, amit itt elkezdünk, és a tagállamok figyelmét is, és azt, hogy ők is tegyenek a fogyatékossággal élők jogaiért és életminőségéért, mert gyakran megtapasztaljuk azt, hogy még mindig akadályokkal néznek szembe a fogyatékosságok, fogyatékosságokkal élők. A cél az, hogy az ajánlások kon keresztül a hétköznapi életre tudjunk hatni, az önök segítségére is szükségünk van, hogy igenis menjenek el a helyi hatóságokhoz, vigyék magukkal a jelentés egy példányát, és mondják el, hogy tessék, ezt az Európai Parlament fogadta el, nagyon hasznos ajánlások vannak benne, tehát használják fel a lobby tevékenységükhöz ezt a szöveget. Hiszen, hogyha csak egy üres dokumentum marad, akkor annak nem sok értelme van. Remélem, Tyson biztos asszony itt van velünk, remélem, hogy ő is valóban aktívan segít bennünket, és átadnám Gunta Ánkának a szót. Uh, Hölgyeim és uraim! Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt kollégák, kedves barátok! Üdvözlök mindenkit, aki ma eljött erre a konferenciára, hogy olyan kérdésekről beszéljünk, amelyek rendkívül fontosak mindannyiunk számára, akik fogyatékossággal élnek. Nagyon tetszik az a kifejezés, amit hallottam Tajáni elnök úrtól. Ő azt mondta, hogy az európai értékekről beszélünk, a szabadságról, ugyanakkor konkrét intézkedésekről is, azért, hogy ezek a számunkra nagyon fontos értékek valóságá válhassanak. Valóságá válhassanak ne csak bizonyos személyek, hanem mindenki számára, aki, a, aki az Európai Unióban él. Ezért a mai vitán amely az európai fogyatékossági stratégiáról szól. Azt szeretnénk, hogy mindenki megtalálja maga a képviseletét. A politikai élet, a szakszervezetek, illetve a fogyatékossággal élők szövetségei, szervezetei. Szerintem ez a helyes irányba mutató lépés, a gyönyörű szavaktól a konkrét fellépésre térünk át. Konkrét cselekvésre, amely nem csak valahol Brüsszelben körvonalozódik, hanem lecsapódik tagállami szintre. Itt, Belgiumban, az Európai Unió egyik tagállamában, de Lettországban is, ahonnan származom. Strukturált párbeszédre van szükség, ahol minden szervezet, függetlenül attól, hogy európai, regionális vagy nemzeti szintű szervezet részt vehet. Részt vehet a politika megváltoztatásában, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyatékossággal élők érdekeit érvényesüljenek. A fogyatékossággal élők jogaira vonatkozó egyezmény életre kell, hogy keljen. Nem csak az a fontos, hogy ezt aláírjuk, ratifikáljuk, hanem hogy valóban életre keltsük, és teljes értékű életet élhessen mindenki, függetlenül attól, hogy hol van Európában. Nagyon sok időnk nincsen hosszas bevezetőre, ezért rá is térünk az első panel vitájára. Dank u wel. Köszönöm szépen. Anka asszony, és most pedig megadom a szót az európai biztos asszonynak, Marianne Tysonnek. Köszönöm szépen. Tisztelt társ elnökök, elnökök, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a negyedik Európai Parlamenti Fórumunkon, amely nagyon szép lezár, lezárása egy gyönyörű évnek, illetve része az európai fogyatékossági ö, mozgalomnak. Egy évvel ezelőtt indult ez, amikor az ENSZ egyezményének elfogadásának tizedik évfordulóját ünnepeltük. Ez a büszkeség pillanata volt, illetve a nagy teljesítmények pillanata, hiszen első ízben fogadott el az Európai Unió egy emberi jogi szerződést. Ebben az évben visszatekintünk 60 évnyi integrációra, illetve a diszkrimináció ellenes intézkedésekre, amelyeket 1997-ben fogadtunk el. Ez az esztendő volt az Európai Fogyatékossági Fórum létrehozásának esztendeje, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani az EDF-nek, hiszen önöknek hála a fogyatékossággal élők hangja hallható e-, egész Európában. Múlt héten csütörtökön, itt a plenáris vitán felszólaltam, erre utalt Helga is, akkor az Európai Fogyatékossági Stratégia 2010-2020 eredményeit értékeltük. Azt mondtuk, hogy 2020-ban minden ötödik Európai Uniós állampolgár megtapasztalja a fogyatékosságot. Ez azt jelenti, hogy a kihívások nem csökkennek. Arra kell összpontosítanunk, hogy Európa 2020 után hogyan fogja megvalósítani az ENSZ egyezményt. Hiszek abban, hogy a mai konferencia kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt megtegyük. Az inkluzív növekedés és a társadalmi igazságosság nagyon fontos értékek a bizottság számára, és nagyon keményen dolgozunk azon, hogy senki ne maradjon le, senkit ne hagyjunk hátra. A fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban három kötelezettség vezet bennünket. Először is a tagállamokkal együtt jogi kötelességünk az, hogy egy olyan Európát hozzunk létre, amely kiállja az ENSZ egyezmény próbáját. Másodszorban a három európai politikai intézmény közösen kiállt az Európai Szociális Jogok pillére mellett a Régiók Bizottságának támogatásával, illetve az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság támogatásával. Erős kötelezettségvállalásunk az, hogy mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön, és természetesen ebbe beletartoznak a fogyatékossággal élők is. Harmadsorban az ENSZ fenntartható célkitűzései érvényesek mindenkire, és itt konkrétan megemlítésre kerülnek a fogyatékossággal élők is. Az Európai Fogyatékossági Stratégia ad iránymutatást az egyezmény megvalósítására. Múlt, év, múlt februárban egy részletes jelentés készült az eddigi eredményekről. Azt láttuk, hogy a fogyatékossággal élők számára sokkal nagyobb a társadalmi kirekesztettség kockázata. 71% a foglalkoztatás aránya most Európában, azonban a fogyatékossággal élők esetében ez mindössze 48%-ot tesz ki. A felsőoktatásban csak 27% szerez diplomát, és minden harmadik fogyatékossággal élő ember küzd a szegénységgel. Ezt a helyzetet pedig nem fogadhatjuk el. Európának szüksége van az önök tehetségére is. Másrészt azonban az európai fellépés eredményt is produkált. Európa egyre hozzáférhetőbb, az akadálymentesítési irányelv eredményeképpen az Európai Unió csatlakozott a marakesi szerződéshez, és egyre több könyv és kiadvány hozzáférhető lesz, ugyanígy, mint a weblapok, illetve a honlapok. Ugyanígy igaz ez a közbeszerzésre, illetve a távközlési jogszabályokra. És biztos vagyok abban, hogy jövőre elfogadjuk majd az európai hozzáférhetőségi vagy akadálymentesítési törvényt, és remélem, hogy ez, ebből valóságot kovácsolhatunk. Aztán van még egy másik terület, a szabad mozgás területe, amely fontos eredményeket mutat. Itt pedig a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokat említeném meg, illetve a fogyat, európai fogyatékossági kártya kísérleti projektet, amelyet értékelünk majd. Ugyanígy a Erasmus Plus keretében a különleges igények, a támogatás teljes körűvé tétele a célunk. Ez pedig nagyon jól mutatja, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel az Európai Unió. Tudjuk, hogy még nagyon sokat teendőnk, és a jövőbeli célokra kell tekinteni, az Európai Fogyatékossági Stratégia jövőbeli céljaira. Figyelembe fogjuk venni az ENSZ bizottságának záró megjegyzéseit, illetve Figyelembe vesszük majd az Európai Parlamenti állásfoglalást, amelyet múlt héten fogadtak el, erre utalt Helga Stevens. Illetve figyelembe vesszük azt, amit önök mondanak, és az EDF szlogenjét megismételve ne szülessen döntés önökről önök nélkül. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell, hogy hallgassuk önöket, meg kell, hogy halljuk a véleményüket. Ezért a nyilvános konzultációt szeretnék indítani, és tavasszal, 2018 tavasszán fogjuk értékelni a, az eredményeket. Az előkészületi munkák pedig nagyon fontosak, hiszen a következő bizottságot készítjük elő, egy új stratégiát, ehhez azonban értékelnünk kell az eddigieket, és tudni, tudnunk kell azt is, hogy mi az, ami még várat magára, mit kell még elérnünk. És nem szabad megfeledkeznünk egy nagyon fontos dologról, a költségvetésről. Több mint 265 ezeren részesültek a strukturális alapok pénzforrásaiból, így alapvető szolgáltatásokhoz fértek hozzá a független lakhatás biztosításának céljából, és erre vonatkozóan üdvözöljük a miniszterek tanácsának holnap elfogadandó dokumentumát. A pénz körüli kérdés mindig bonyolult, mindig összetett, és ezt csak tovább bonyolítja a Brexit. Hogyha megnézzük 2020 után, hogy milyen forrásaink vannak, nem költhetünk egy centtel sem kevesebbet a szociális kérdésekre, hiszen olyan költségvetést szeretnék, amely az emberekbe ruház be, a szociális kérdésekbe, amely támogatja a szociális jogok európai pillérét, illetve megfelel az ENSZ egyezményének követelményeinek. És remélem, hogy számíthatok ebben az Európai Parlament támogatására. Zárásképpen pedig hadd mondjam el, hogy csak közösen bonthatjuk le az akadályokat Európában. Ma azért jöttünk ide, hogy meghallgassuk Önöket, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament képviselője, a szociális partnerek, a civil társadalom is részt vesz ezen a mai vitán, és meghallgatja Önöket. Izgatottan várom tehát a következő eszmecserét. Ja, Un nākamais runātājs ir Eiropas par... A következő hozzászóló az Európai Parlament fogyatékossági munkacsoportjának a lelnöke, Marian Harkin. Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim! Először is szeretném mindannyiukat köszönteni itt az Európai Parlamentben, és szeretném megköszönni, hogy eljöttek ma mert ez egy nagy lehetőség számunkra, hogy beszéljünk önökkel, de amennél még fontosabb, hogy meghallgassuk azt, hogy mi az önök mondani valója. Amit ugyanis biztosra veszek, az az, hogy mi, akik nem élünk fogyatékossággal, vagy nincs olyan családtagunk, akinek, aki fogyatékossággal él, igazából nem tudjuk, hogy mit is jelent a, az, ha valaki szóval, fogyatékossággal él. A mindennapokban mit jelent ez? Én ezt csak a közelmúltban tapasztaltam meg. Annak ellenére, hogy a fogyatékossági intergroup alelnöke vagyok ebben a mandátumban, és az előző mandátumban most idén alkalmaztam először egy olyan személyt, aki kerekes széket használ. Így én magam is megtapasztaltam, hogy milyen nehéz valakinek a kerekes székkel élni, például a lakhatás során. De azt kell mondjam, hogy ha nem a kollégáimon, az asszisztenseimen múlt volna, amikor arra kényszerültem, hogy segítsek neki boldogulni itt a parlamentben, nélküle nem tapasztaltam volna meg, hogy milyen nehéz mindez azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos tanulság volt mindannyiunk számára, mert még akkor is, ha nagyon hasznos munkát végzünk itt, a bizottság, a biztos asszony is említette a kezdeményezéseket, Helga Stevens és a közelmúltban egy nagyon jó fogyatékossági stratégiát dolgozott ki. Mindannyian dolgozunk ezen, mégiscsak bizonyos értelemben a távolról szemléljük az eseményeket, csak akkor, ha valaki első kézből szerez ilyen tapasztalatokat, akkor tudja, hogy ez mit is jelent. Nem szeretnék túl hosszan beszélni a jogszabályokról, mert úgy gondolom, hogy erről már tudnak egyet s mást, de nem szeretném elbagatelizálni a jelentőségét, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseket a jogszabályainkba is beépítjük, hiszen az ENSZ CRPD egyezménye enélkül értelmét jelen, veszteni. Tudom, hogy mások erről már beszéltek. Amit én röviden szeretnék megemlíteni, az két dolog. Egyrészt a fogyatékossági munkacsoport alelnökeként szeretném megemlíteni, hogy mivel foglalkozunk jelenleg. És nagyon őszintén szeretnék köszönetet mondani az Európai Fogyatékossági Fórumnak, a támogatásáért, az iránymutatásáért, amelyet a fogyatékossági munkacsoportnak nyújtanak. Ők nyújtják azt a keretet, amelyben mi a munkánkat végezzük, és nagyon nagyra értékelem a támogatásukat. Ami a renden van a munkacsoportunkban, ez a CRPD egyezmény végrehajtása. Tudom, hogy ma Európa különböző pontjairól jöttek kollégák, de remélem nem bánják, ha Írországot emelném ki, hiszen mi vagyunk az az egyetlen olyan ország Európában, amely az ENSZ CRPD egyezményét még nem ratifikálta, és szeretném innen a parlamentből felhívni Írország figyelmét arra, hogy ratifikálja a CRPD egyezményt. De természetesen tudjuk, hogy mindez nem csak a ratifikációról szól, hanem a végrehajtáson is nagyon sok múlik. Az elmúlt két évben a záró megjegyzések foglalkoztak azzal, hogy mit teszünk mi az Európai Parlamentben, és erre építve az Európai Parlament szorosan együttműködött az érintettekkel annak érdekében, hogy értelmet szerezzen mindennek, és ez nem maradjon pusztán a szavak szintjén. Ez volt az első alkalom, hogy egy emberi jogi szerv ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Parlament felé, és a mi feladatunk most, ahogyan említettem, az, hogy biztosítsuk a végrehajtás folyamatosságát. Itt olyan részletes kérdésekről is szó van, mint a költségvetés megvizsgálása, a különböző menetrendek tanulmányozása, illetve a haladás nyomon követése. Tehát a munkát folytatnunk kell. Néhány további cél vagy gondolat, amelyen foglalkozunk a az intergrupban, az az, hogy biztosítsuk a mozgásszabadságot, amit mi javarészt magától értetődőnek tekintünk, de amikor valaki támogatókra, személyes asszisztensekre van utalva, akkor ez kulcsfontosságú lehet. Amit mi megtehetünk itt a parlamentben, az az, hogy biztosítsuk, hogy a programjaink, mint például az Erasmus, az Európai Szolidaritási Testületről is folyik a vita a parlamentben, biztosítanunk kell, hogy ezen programok hozzáférhetőek a fiatalok számára, a különböző országokban. Egyéb pontok a napi rendünkön, például a költségvetéssel kapcsolatosak a több éves pénzügyi kerettel. Most mindenképpen biztosítanunk kell, hogy az összes program, az összes szakpolitika megállja a helyét, és megfelel a fogyatékossággal élők igényeinek is. És az utolsó megjegyzés, amit szeretnék tenni, az egyik dolog, amelyre törekedtünk, az az, hogy az Európai Parlament egyes üléseit is hozzáférhetővé tegyük a fogyatékossággal élők számára. Említeném azt, amit Helga Stevens is mondott, nagyon sok mindent tanultunk tőle ezen a területen. Az utolsó megjegyzésem ma dél Beneverin Gepharttal, az Európai Parlament alelnökével. Részt vettünk egy screeningen az IT osztály részvételével, és ők szemléltették előttünk, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a dolgozók is a digitális hozzáférhetőség javítása érdekében. Van valami, tisztelt kollégák, ami nagyon fontos, hiszen gyakran azt gondoljuk, hogy a fogyatékossággal élők ott vannak valahol, valahol máshol, de az igazság az, hogy itt vannak köztünk a kollégáink, amiről néha megfeledkezünk az, hogy bárki fogyatékossággal élővé válhat élete során. Az alkalmazottak, a dolgozók, a parlament az észszerű alkalmazkodás terén és a különböző támogató intézkedések javítása érdekében is dolgoznak, és azt hiszem, hogy jó példát mutatnak mindannyiunk számára. Ezt láthatóvá kell tegyük, láthatóvá kell tegyük itt a parlamentben. Nem elég az, hogyha jogszabályokat dolgozunk ki, hanem példát is kell mutatnunk. A film is, amelyet megnéztünk ma, azzal zárul, hogy mit, mit tehetnénk még. Ezzel szeretném én is zárni. Köszönöm. Köszönöm Harkin az képviselő asszonynak. Van egy apró változtatás a programunkban. Mindenkit arra kérnék, hogy jelezze, hogyha feliratozással valami gond van. Ha valaki a helyéről nem tudja a feliratokat olvasni, és erre szüksége lenne, közelebb tudjuk hozni, hogy jobban lássa ezeket a feliratokat. Most Badász Kastanisnak fogom megadni a szót, mert egy bejelentést szeretne megtenni, azt hiszem, hogy ő a legmegfelelőbb személy erre. Köszönöm szépen. 2015. október végén a biztos, aki mellettem ült, eljött a végrehajtó bizottságunkba itt Brüsszelben. És több mint egy egy órás találkozót tartottunk. Amikor megkérdeztük, hogy a bizottsági javaslat szövegét mikor hozzák nyilvánosságra, a biztos asszony azt, biztos asszony azt mondta, hogy december 3-án nyilvánosságra hozzák ezt, és tényleg 2015. december 2-án a bizottság nyilvánosságra hozta a szöveget. Én akkor elmondtam, hogy az európai ügyekben a hosszas éveim alatt nem volt még ilyen, nem emlékszem ilyenre, hogy egy biztos ennyire tartotta volna az ígéretét. Szeptemberben a parlament, idén szeptemberben az Európai Parlament Strasbourgban elfogadta a saját álláspontját a fogyatékosságról, és ahogy a biztos is mondta, biztos asszony is elmondta, remélhetőleg a tanács is el fogja fogadni a saját megközelítését. Mi már bemutattuk önöknek azt a megoldást, amit ma remélhetőleg elfogadunk, amely szövegben azt kérjük, hogy a tanács most már késlekedés nélkül cselekedjen, és fogadja el ezt a megközelítést az európai fogyatékossági jogszabálycsomagról. Két dolgot szeretnék mondani a biztos asszonynak. Biztos asszony, egyetértünk önnel teljes mértékben, hogy robusztus európai fogyatékosági stratégia, fogyatékosságügyi stratégia kell az Európai Uniónak 2020-tól 2030-ig terjedő időszakra. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy önt támogassuk azért, hogy a következő bizottság aztalán már egy kész javaslat feküdjön. Hiszen ha a következő bizottság kell, hogy elkészítse ezt a javaslatot, akkor azzal éveket veszítünk. A második dolog, amit mondanék, az az, hogy szeretnénk megünnepelni annak a tizedik évfordulóját, hogy az Európai Unió részese lett a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménynek. Kérem, hogy támogasson bennünket ebben. Nem semmiféle ceremoniális okokról nincs szó, hanem arról van szó, hogy fontos egy új évtized elején az európai társadalmakat mozgósítani. Az európai döntéshozókat és saját magunkat is egy kicsit mozgósítani, ekkor indul majd az új stratégia, és remélhetőleg ezzel egy új korszak is remélhetőleg nyomot tudunk hagyni, pozitív nyomot tudunk hagyni ezen az időszakon, és reméljük, hogy arról lesz nevezetes ez az időszak, hogy akadálymentesen hozzáférhető lesz az infrastruktúra a fogyatékossággal élők számára, és hogy ők a jogaikat minden területen ki tudják használni. Nos, tehát kérdezem a kollégákat, hogy azt kérjük-e a tanácsot, hogy most már ne késlekedjen? Egyetértenek? Igen. Köszönöm szépen, és köszönöm neked is, Helga. Köszönöm ezt a bejelentést. Azt hiszem, az üzenet nagyon világos volt. Most pedig folytathatjuk a programunkat. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy tartsa be a hozzászólási idejét, mert egyébként nem fogunk tudni mindenkit meghallgatni. A következő hozzászólónk Emilio O'Reilly, az Európai Ombudsman. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök asszony! Európai Fogyatékosságügyi Fórum elnöke. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak erre a nagyon fontos eseményre. Én az EU CRPD monitoring csoportjának vagyok tagja. 2012-ben a CRPD ratifikációja után szervezett esemény volt, egy, volt a kezdőpontja ennek az útnak, annak a munkának, hogy az emberi jogi egyezményt megvalósítsuk, életre hívjuk. És ez engem különösen megérintett ír állampolgárként, mert Írország, ahogy Mária említette, az utolsó tagállam, amely még nem ratifikálta ezt az egyezményt, és ezt én nagyon sajnálom. A CRPD bizottságok amelyek megfigyelik az Európai Unióban a helyzetet, gyakorlati útmutatást adnak és valóban érdemben foglalkoznak a fogyatékosság ügyel. Ez azt jelenti, hogy a papíron szereplő szavakat mérhető gyakorlati kezdeményezések kialakítják át. Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők is egyelően részt tudjanak venni a társadalom életében, és valamennyi jogukkal élni tudjanak, ki tudják teljesíteni az életüket. Az Európai Ombudsmani Hivatal az a benyújtott panaszokkal foglalkozik. Ezek nagyon sok témát felölelnek, például az európai épületek hozzáférhetősége, a fogyatékossággal élő gyermekek jogai, az Európai Unió által finanszírozott eseményeken biztosított jelnyelvi tolmácsolás, versenyfeltételek, és így tovább. Az én stratégiai munkámat ezen a téren a CRPD bizottság sok mindenben inspirálta. Hadd említsek néhány példát. 2016-ban a bizottságok észrevételei nyomán egy vizsgálatot indítottam. Azt kívántam megtudni, hogy az Európai Unió egészségbiztosítási rendszere a JSIS megfelele minden feltételnek a fogyatékossággal élők esetében is. Az orvosi költségek visszatérítése súlyos betegségek esetén teljesített, de négy feltételt szabtak ehhez, és az egyike a négy feltételnek a rövidebb várható élettartam. Én Juncker úrnak elmondtam, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos orvosi megközelítés nem felel meg a CLPD által elfogadott szociális megközelítésnek. Nagyon sok fogyatékosság nem szükségszerűen rövidíti le a válható élettartamot, és mégis magas költségekkel jár, mert az orvosi ellátás és gyógyszerek költsége igen magas ahhoz, hogy a társadalomban az életet biztosítani tudják az Európai Unióban dolgozó tisztviselők, akik fogyatékossággal élnek, vagy az ő fogyatékossággal élő családtagjaik, beküldtek javaslatokat, az LDF-hez e is fordultam, és a javaslatok között szerepel az, hogy a JSIS érintett rendelkezéseit felül kell vizsgálni a CRPD fényében. És el kell, hogy fogadjanak egy nem teljes körű listát arról, hogy mi, milyen eszközök esetén részesül az érintett személy a költségek visszatérítésében, és hogy ellenőrizzük, hogy milyen a hatása a JSZISZ rendelkezéseknek az érintett fogyatékossággal élő személyek életében. A bizottság kifejezte aggájait azzal kapcsolatban is, hogy az EU-s intézmények weboldalai mennyire hozzáférhetők. Tavaly ö, a, az állami weboldalak hozzáférhetőségéről fogadtunk el irányelvet. Ugyanez nem vonatkozik az Európai Uniós intézmények weboldalaira és mobil alkalmazásaira, mégis ajánlatos, hogy az intézmények megfeleljenek a feltételeknek. 2017. júliusában indítottam egy vizsgálatot a bizottság weboldalainak és eszközeinek a hozzáférhetőségéről, és a bizottság több lépéssel reagált, egy kísérleti projektet is indítottak többek között. Az Európa.eu intézményközi portál biztosít most már könnyen olvasható formátumot, és kötelező hozzáférhetőségi tanfolyamot is szerveztek a webes felületen dolgozó kollégáknak. A munkánk leírása az ombudsmani weboldalon 24 nyelven elérhető, méghozzá könnyített formátumban, és külső szolgáltató értékelte ki a web tartalmat a mi honlapunkon. Arról is döntöttem, hogy a websájtot összeállító szakembereink kötelezően vegyenek részt hozzá fogyatékosság ügyi képzésen. A fő cél és fő kihívás az lesz, ami a jövőben ránk vár, hogy a CRPD bizottság ajánlásait megfogadjuk és megvalósítsuk a gyakorlati életben. Zárásként hadd mondjam, hogy a brit televízióban néztem egy tévéműsort nem régiben, ahol tíz személy szerepelt, akik fogyatékossággal élnek, és arról szólt a műsor, hogy hogyan juthatnak be ezek a személyek a munkaerő piacra. A legnagyobb benyomást sem egy hölgy tette, aki újságíróként szeretett volna elhelyezkedni, és három órás ö, utat tett meg a tömegközlekedési eszközök használatával az állásinterjú, azért, hogy részt vehessen az állásinterjún. De nem beszélt arról, hogy ezek az, ezek az agyi motoros zavarok milyen fájdalmat okoznak neki, mert nem akarta, hogy őt másképpen kezeljék, mint a többieket. Hogyha javítani szeretnénk a helyzeten, akkor azt kell elérnünk, hogy senki, aki fogyatékossággal él, ne éljen félelemben. Nem hagyhatjuk ki ezt a lehetőséget, amely most a kezünkben van. Megmutathatjuk, hogy az Európai Unió megfelelhet az állampolgárok elvárásainak, és valóban követendő példaként járhat élen az emberi jogok védelmében. Köszönöm. Paldies, eh, paldies Aurēlijas kundze. Paldies par visu labo. Köszönöm szépen, Aurelia asszony. Köszönöm szépen az elmondottakat, illetve mindent, amit ombudsmanként tett. Különös tekintettel arra, hogy nagyon jól érti a különbséget az orvos és az emberi jogi megközelítés között. Nagyon fontos látni, hogy a fogyatékossággal élők nem, nem pusztán orvosi páciensek. Minél többen megértik ezt, annál nagyobb lehetőségünk van arra, hogy teljes életet éljünk. Most pedig megadom a szót a mellettem ülőnek, Luca Vincentini úrnak, az Európai Szakszervezeti Unió részéről. Your forum to invited. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívták az Európai Szakszervezetek Konfederációját erre a mai vitára. Nagyon lenyűgözött ez a terem, amikor ide beléptem, hiszen soha nem láttam még ezt a termet ennyire tele, ennyire élettelének, mint, amit, mint ahogyan a mai napon, úgyhogy gratulálok, gratulálok, hiszen nagy erővel, mobilizáltak ennyi embert, mindenki eljött erre a nagyon is fontos vitára. A második dolog, amelyet mondani szeretnék személyes megjegyzésként, ha megengedik, az az. Szeretném köszönteni az olasz delegációt, a fogyatékossággal élők delegációja elérkezett, eljött ide ma velünk együtt, és velük együtt tudtam működni, korábban még a szakszervezeti tevékenységem során, úgyhogy szerettem volna őket személyesen üdvözölni. What? És akkor angolul folytatom tovább. Nézzük, hogy az ETUC, az Európai Szakszervezeti Konfederáció miről is szól. Mintegy 45 millió munkavállalót képviselünk, és a 45 millió munkavállalóból természetesen sokan vannak olyanok, akik fogyatékossággal élnek. Tehát szövetségesek vagyunk, egymást képviseljük, és meg kell győződnünk arról, hogy a stratégiáinkat összehangoljuk, és így jobb eredményeket produkálhatunk azok számára, akiket képviseljük. A mai napon a szakszervezetek nézőpontját szeretném fölvetni, az inkluzió, illetve az egyenlő esélyek témájában. A szakszervezetek szerepe nagyon fontos, hiszen meg kell győződnünk arról, hogy a jogokat érvényesíték a munkaerőpiacon, de azok számára is érvényesülnek ezek a jogok, akik nem jutnak be a munkaerőpiacra különböző okokból, illetve diszkrimináció miatt. Erre, ehhez a mai vitához van egy-két referenciapontunk az ENSZ egyezmény, az Európai Szociális Keret is, valamint az Európai Alapjogi Karta, az Európai Szociális Jogokra vonatkozó karta, illetve a 2030-as ENSZ ágenda, illetve a fenntartható célok, és az európai, a szociális jogok európai pillére, amely egy pár héttel ezelőtt született. Erre az utóbbira szeretnék összpontosítani. Azt gondoljuk, mi szakszervezetek, hogy ez egy óriási teljesítmény, hiszen a szociális Európát állítja a vita középpontjába újra, és ez nagyon fontos, mert a, a szociális piacgazdaságot szem elől tekintettük, szem elől veszítettük, és a szociális modellt is, sőt, azt le is bontottuk, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szociális értékek kerüljenek ismét a középpontba. A szociális jogok európai pillére a fogyatékossággal élőkre is kitér, azt mondja, hogy joguk van ahhoz, hogy méltóságban éljenek, illetve részt vegyenek a munkaerőpiacban, a társadalomban, és olyan munkakörülményeket biztosítsanak számára, számukra, amelyekre szükségük van. Ide tartozik az inkluzió, illetve a méltóság. Ezek közös jogok, a fogyatékosságokkal élők számára is, de minden más ö, állampolgár számára is. Közös érdekünk tehát, hogy ezen célokat megvalósítsuk. Ahhoz, hogy ez ö, sikerüljön, először is a megszorításoknak kell véget ventünk, illetve a védelmi rendszerek leépítésének, csökkentésének kell véget venni, egy új, másféle gazdasági politikát kell kialakítani, amely szolidaritásra épül és a felfelé ívelő konvergenciára. Meg kell győződnünk arról, hogy az európai szociális jogok pillére beépül mindegyik európai politikába, különösen az európai szemeszterbe, illetve az európai szerződésekbe. Ezen kívül a következő európai költségvetésben megfelelő forrásokat kell szánni az európai szociális jogok pillérére, és ide tartozik a fogyatékossággal élők joga is. Nagyon fontos, hogy ezek az elvek megvalósuljanak, ehhez pedig a tanácsban egy cselekvési tervet kell létrehozni, és ezt minden egyes tagállamnak meg is kell valósítania. Mit is jelent ez? Egy jogi keretet természetesen, többször beszéltünk erről, illetve jogi kezdeményezéseket, jobb új kezdeményezéseket, szabályokat és konkrét politikákat, amelyek javítják az emberek életét. Egy-két példával élnék a munkavállaló szempontjából. Nem csak az inklúzió elve kell, hogy érvényesüljön a fogyatékossággal élőkre vonatkozóan, hanem egy perspektívát is ki kell alakítani, amely egy valós, befogadó munkaerőpiacot, illetve társadalmat hoz létre. Az egyenlő bánásmód a foglalkoztatásban egy irányelvben fogalmazódik meg, és ezt rendkívül fontosnak tartom. Ennek a megvalósítását hatékonyabbá kell tenni, hiszen a munkaerőpiachoz való hozzáférést konkrét lépésekkel kell segíteni prioritás kell, hogy legyen a fogyatékossággal élők tehetségének és készségeinek kiaknázása. Gondolok itt a munkakörülményekre, illetve a munkakörnyezet adaptálására. Teljes e, körű egyenlő bánásmódot kell biztosítani a fogyatékossággal élők számára, gondolok itt a bérezésre, a munkaidőre, az biztonságra és egészségre, az élet és a magánélet és a munka egyensúlyára, és így tovább. A diszkriminációt meg kell akadályozni, ugyanúgy, mint minden más diszkriminációt is a munkaerőpiacon, és karrier lehetőséget, illetve bérnövekedést kell biztosítani a fogyatékossággal élők számára, ugyanúgy, mint mindenki más számára. Ez természetesen ezeket a célokat a szociális partnereknek kell érvényesíteniük, politikai alkú keretében, de bele kell, hogy foglaljuk ezeket a jogszabályokba is. Nem szabad kifogást adni arra, hogy valaki ö, megkülönböztesse a fogyatékossággal élőket. A szegregáció, illetve a szegénység nagyon sokszor sújtja a fogyatékossággal élőket, az állandó munkához való hozzáérést kell biztosítani, és segíteni kell a fiatalokat a munkaerőpiacra való bejutásban. Ezen kívül megfelelő Európai Uniós forrásokkal segíteni kell a munkaerőpiacra való integrálását a fogyatékossággal élőknek, illetve segíteni kell őket célzott formában, képzésekkel, mielőtt belépnek a munkaerőpiacra a foglalkoztatás során, illetve a hosszabb szünet utáni visszatérésben is. Az alulfoglalkoztatottságot meg kell akadályozni. A szociális védelem inkluzív kell, hogy legyen, és hozzáférhető mindenki számára, minden foglalkoztatásban, és azok számára is, akik nem juthatnak be a munkaerőpiacra. Ide tartozik a megfelelő magas szintű közszolgáltatás, amely hozzáférhető mindenki számára, és támogatás nyújt a fogyatékossággal élőknek és azok családjainak is. Ezek közös céljaink. Szeretném megnyugtatni önöket, a szakszervezetek az önök oldalán állnak, ezeket a célokat kívánják megvalósítani. És ahogy korábban is elmondtam, támogatjuk a fogyatékossággal élőket. Szövetségesek kell, hogy legyünk az inkluzió és a védelem érdekében folytatott harc során. Közös, szociális Európára van szükségünk, ahogyan Juncker úr is sokszor megemlítette közösen, biztos, hogy sikerre visszük ezt az elképzelést. Köszönöm. Dank u wel, meneer Vizent. Köszönöm szépen, Vizentini úr. Kár, hogy ezt nem tudjuk most részletezni, de meg kell adnom a szót a következő hozzászólónknak. Hainsworth asszony következik, és kérem, hogy a hozzászólási időt is tartsa be. Köszöntöm Önöket, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a negyedik fogyatékossági találkozón az Európai Parlamentben. Jenna Hainsworth vagyok, a Szociális Platform választott elnöke. Ez egy olyan platform, amelynek 47 különböző civil társadalmi szervezet a tagja. Tagjaink egységesen lépnek fel az emberi jogok és a méltóság előmozdítása érdekében mindenki számára, a szociális befogadást, és a szegénység felszámolását tűztük ki célul. Mindenkit arra ösztönzünk a társadalomban, hogy vegyen részt azon döntések meghozatalában, amelyek érintik. Több tagunk kifejezetten a fogyatékossággal élők bevonásán dolgoznak, és az ő sorukban természetesen nem tudok megfeledkezni, nem szabad megfeledkeznem az Európai Fogyatékossági Fórumról. Szeretnék gratulálni önöknek ezen fórum 20. évfordulójához, és mindazon munkához, amelyet végeznek annak érdekében, hogy a fogyatékosságot láthatóvá tegyék mindenki számára. Ugyanígy a többi tagunkat is tagunkról is szeretnék említést tenni. Az Inclusion Europe, az Autism Europe, az Rehabilitáció Európai Platformja és egyéb szervezetek szintén a fogyatékossággal élők inklúzióján, inklúzió érdekében dolgoznak. A szociális platform célja az, hogy összekapcsoljuk a szociális igazságért folytatott küzdelmet, és összehozzuk a különböző csoportokat, amelyek a társadalomban diszkriminációval kénytelenek szembenézni. Azt tapasztaljuk, hogy ezen csoportok alul reprezentáltak olyan területeken, ahol a hatalom és a pénz koncentrálódik. Az egyik ilyen hely az Európai Parlament, és szeretnék gratulálni a kollégáknak a jelenlétükhöz, a, ahhoz, hogy a munkájukhoz itt az Európai Parlamentben. Egy olyan európai társadalmat szeretnénk, ahol mindenkit egyenlőként kezelnek, és mindenkinek elismerik az egyéni értékét és a társadalomban való részvételét, etnikum, etnikai hozzátartozás, életkor, migrációs háttér vagy vallás szempontjából ezek, ezektől függetlenül. A Eurochild egy olyan szervezet, amely a gyermekek és a fiatalok jólétért dolgozik, és számomra az, hogy a gyermekeket a legkisebb koruktól fogva arra neveljük, hogy tisztában legyen identitásukkal, kulcsfontosságú. Ugyanígy hiszem, hogyha gyermekkortól kezdve megpróbálunk bízni abban, hogy kik vagyunk, és mit tudunk tenni a társadalom érdekében, akkor olyan felnőtteké válunk, olyan felnőtteket nevelünk, amelyek kevés, akik kevésbé félnek másoktól, és nyitottak lesznek a különbözőségek iránt is. Az a szlogen, hogy ne hozzanak döntéseket rólunk nélkülünk, fontos, és szükségesé teszi, hogy a döntéshozók bárhol is legyenek, és a családtagok, a politika, politikában dolgozók, vagy más, máshol aktív szerepet vállalók mindent megtesznek, és megpróbálják belehelyezni magukat olyan személyek helyzetébe, akiknek a megsegítésén dolgoznak. Fontos, hogy a hatalomban a, a politikai döntéshozók odafigyeljenek azokra, akiket támogatnak, és Végezetül a szerepünk az, hogy azon személyek, akiket támogatunk, elvisszük, eljutatjuk őket oda, ahol saját maguk ellenőrzést tudnak gyakorolni életük fölött. Végeredményben itt a hatalom megosztásáról van szó. Európában vannak olyanok is, akik azt hiszik, hogy a hatalom egy nulla összegű játszma, félnek attól, hogy elvesztik. Én a hatalomra másképpen tekintek. Én azt hiszem, hogy minél több van belőle, annál jobban növekedhet, és annál többet tudunk másoknak is juttatni belőle. Hiszek abban, hogy az európai szociális mozgalom egy rendkívüli esély előtt áll ma. Néhány héttel ezelőtt a szociális platformot meghívták, hogy a Göteborgi Szociális Csúcson képviselje a, a civil társadalmat. Ezen a csúcson állam és kormányfők is jelen voltak. Az EDF elnöke Pat Clark is ott volt, és ezen alkalomból tapasztaltuk eh, és hallottuk, ahogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács eh, elnöke kikiáltották eh, a szociális pillérek, az európai szociális pillért. A feladatunk most az, hogy ezzel politikai változást idézzünk elő. Globális szinten a kormányzatok a 2030-as fenntartható fejlesztési menetrendről beszéltek, és most első alkalommal egy teljesen egyetemes célt kívánunk elérni, szociális előrehaladást, környezeti fenntarthatóságot és fenntartható részvételi demokráciát. Ahogy haladunk a jelenlegi 2020-as stratégia vége felé egy komoly lehetőség kínálkozik az Unió előtt, hogy ezeket a célkitűzéseket a jövőről alkotott víziába beépítse. Természetesen naív lenne, ha azt feltételezném, hogy könnyű lesz ez az út, megszorító intézkedések éveken keresztül gyengítették a szociális védőhálót, szociális töredezettséget idéztek elő a társadalomban, a migrációval is félelmet keltettek, és a politikai polarizáció is fokozódott. De ebben az időszakban, az instabilitás és a bizonytalanság időszaka, időszakában a változásnak is kedvez a környezet. Új módon gondolkodhatunk, és új formában gondol, dolgozhatunk együtt. Új eszközök állnak rendelkezésünkre új emberi jogi törvények által tehetjük a kormányzatokat elszámoltathatóvá. A technológia és a kommunikáció új csatornái is előttünk vannak, így jobban közvetíteni tudjuk az üzeneteinket. De talán, ami a legfontosabb, az az, hogy egyre nagyobb azok közössége, akik kiállnak az érdekeikért, és akiket nem lehet elhallgattatni, és akikkel együtt sokkal jobban felvértezhetjük magunkat egy inkluzív társadalom kiépítése érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen Hainsworth asszonynak ezt a nagyon szép beszédet. A folyosón találkoztam a mai esemény egyik résztvevőjével, aki azt mondta nekem, lépjünk előre, ne hátrafelé, ne 25-30 évvel ezelőtti idők felé haladjunk, és én pont erre gondoltam, amikor ön a gyerekeket említette, és azt, hogy mennyire fontos a gyerekeket megtanítani arra, hogy ne lepődjenek meg, amikor fogyatékossággal élőkkel találkoznak. Talán kevesebb dokumentumra lenne szükségünk, és több kézzel fogható tapasztalatra az EU-ban. Most az Európai Régiók bizottsága tagjának, Mauro Dattisnak adnám meg a szót. Parancsoljon. Honorable Stevens, signora... Stevens asszony, Anka asszony, kedves tisztenbiztony asszony, tisztenbiztos asszony, tisztelt képviselők, tisztelt résztvevők, kedves Kastanidis úr, én is, Várda Kastanis úr, én is ö, csatlakozom az előttem szólókhoz. Még sosem láttam annyi mosolygó arcot, mint ma, és ezért is megköszönöm önnek és önöknek, hogy meghívták a régiók bizottságát, Lamberts úr nevében köszönöm. A Régiók Bizottsága fontos szerepet játszik a foglalkoztatási, az oktatási és általában a szó, véve a szociális politikák terén. Nagyon sokat beszéltünk erről. A véleményünket az európai jogok szociális pilléréről már elfogadtuk, és kihangsúlyoztuk, hogy mindenkinek jobb életminőséget és lehetőségeket kell biztosítani, azért, hogy a magánéletet és a munkát jobban össze tudja egyeztetni, és hogy garantáljuk, hogy senkit nem hagyunk ki az előrehaladásból. Ez egy alapvető célkitűzés. És hogyha a fogyatékossággal élők életszínvonalát és életkörülményeit javítani kívánjuk, akkor semmilyen lépést nem tehetünk anélkül, hogy a helyi, a regionális szinteket meg nem kérdeztük volna, de anélkül sem, hogy konkrétan őket meg nem kérdeztük volna. Az erőforrásokat nagyon odafigyelve kell felhasználni, és felelősen kell mindenek felett eljárni. Annak érdekében, hogy jó minőségű személyes segítségnyújtást tudjunk garantálni. Mindenki tudja, hogy milyen demográfiai kihívás előtt áll Európa. A dolgozó életkorban lévő lakosság száma csökken, az időseké pedig egyre nő. És az évek előre haladtával egyre erősödik ez a tendencia, öregszik a társadalom. Miért mondom ezt? Azért, mert mindannyian tudjuk, hogy a kohéziós politika életbevágóan fontos a gazdasági növekedéshez, és a szociális szolgáltatások meglétéhez Európában. Mindenki a saját régiójában, városában tapasztalhatja, hogy a strukturális alapok hogyan támogatják a lényeges befektetési programokat, amelyek az állampolgárok életszínvonalára vannak hatással. Leginkább akkor, hogyha persze jól használják fel ezeket az összegeket. A foglalkoztatás terén és a szociálpolitikák terén látható tehát az EU jelenléte, az Európai Szociális Alap szerepe. Nagyon sok példát lehetne sorolni. Hazámban, Olaszországban az Európai Szociális Alap nagyon sok kezdeményezést támogatott egy jogszabály segítségével. Az én véleményem, az általam írott vélemény is a fogyatékossággal foglalkozik, amelyet nem söpörhetünk szőnyeg alá sem európai, sem helyi szinten. A fogyatékossággal élők családja is, családjai is figyelik, hogy hogyan változik a helyzet, nem engedhetjük meg, hogy a finanszírozás hiánya miatt ezeknek az embereknek a jogai sérüljenek. Tiszen biztos asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy politikai döntést kell hozni. És biztos vagyok benne, hogy a parlament támogatni fogja azt, amit Tiszen asszony itt elmondott. Ez pedig az, hogy megfelelő erőforrásokat kell a szociális politikák mellé oda tenni. A finanszírozás nélkül ugyanis nem lehet megvalósítani a célkitűzéseket, és a pillérben felsorolt jogokat nem lehet megvédeni, ezek csak eh, a retorika szintjén maradnak meg. És ehhez az is szükséges, hogy az EU által biztosított finanszírozása lehetőleg rugalmasabb legyen, ne csak előre szigorúan meghatározott cél, célcsoportokat érhessen el. Ezért biztos asszony, várjuk a bizottság véleményét e tekintetben, hogy az emberi erőforrások e, támogatására hogyan lehet meg felhasználni az alapokat. A szociális jogok pillérér után az a, záró, amelyet Elena és Maria Caura Paudini írt az olasz miniszternek, két hölgy, akik fogyatékossággal élnek. A levél a következő. Miniszter, miniszter úr, fogyatékossággal élünk, nem tudjuk a jogainkat úgy kihasználni, ahogy mások, és csak a mások segítségének hála tudjuk az életünket folytatni amit kapunk, az nem több az elemózsiánál az olasz régiókban, és csak papíron leírott ígéretek maradnak, amelyek a gyakorlatban nem valósulnak meg. Nagyon sok célunk van, nagy lelkesedésünk van, nem fogjuk feladni. Itt vagyunk, és nem megyünk el. Világos tehát, hogy a probléma az inkább szociális és nem orvosi ezzel a megközelítéssel kell a politikai döntéseket meghoznunk a 2020-as év után az Európai Unióban. Köszönöm. Dank u wel, meneer Atis. Köszönöm szépen. Atis úr, és most pedig megadom a szót Kunyeva asszonynak az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, eh, jó napot kívánok mindenkinek, én is üdvözlöm a konferencia résztvevőit. Üdvözlöm Önöket itt az otthonukban, hiszen ez az európai demokrácia középpontja. És mint minden ház, mint minden otthon, ennek is megvannak a maga problémái de értéke is a méltóság, az egyenlőség, a diverzitás, a szolidaritás és maga a demokrácia. Nagyon, nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy az alapzatban repedések vannak, és aztán ez bizony kihat az épületre is, de én úgy gondolom, hogy az önök részvétele aktív hozzájárulás, és ez azt is jelenti, hogy az egyéni különbségeink ellenére mindenki eljött, hozzá akar járulni ahhoz, hogy a sokszínűség Európáját kiépítsük. Mindannyiunk hangja fontos, fel kell tehát szólalnunk, és hallatnunk kell a hangunkat, a döntéshozató, döntéshozóknak meg kell hallaniuk a hangunkat. El kell, hogy mondjuk a mindennapi tapasztalatainkat. Fölmerül a kérdés, hogy mit ér a mindennapi életünk, a mindennapi tapasztalatunk. És hogyha a fogyatékossággal élőkre gondolunk, akkor véleményem szerint az intézményeknek két feladatuk van. Egyrészt a megszorítási politikáknak véget kell vetni, másrészt pedig az európai fogyatékossági stratégiára kellő összegeket kell fordítani, hogy az megfelelően eredményt produkálhasson. Eljött tehát az ideje annak, hogy a szavakat tettek kövessék, véget vessünk a kétszínűségnek. Köszönöm szépen, Kunyeva asszony. Valóban ez az utolsó pillanat, és a szavakról a tettek mezeire kell lépnünk. Most pedig egy kedves kollégámnak adom át a szót, az Európai Fogyatékossági Fórum részéről Rodolfo Cattani úrnak. Thank you. Good afternoon. Köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek. Nagy kihívás előtt állok, a kihívás pedig az, hogy valami fontosat mondjak, és lehetőleg rövid idő alatt. Vak vagyok, taktilis órával rendelkezem, és ezen azt látom, hogy már 20 percet 20 percet fölhasználtunk abból az időből, hogy a részt, a, ahol a résztvevők hozzászólhatnának ehhez a mai vitához, úgyhogy nagyon kellemetlen a helyzetem. De mégis elmondanám, hogy az EDF egy nagyon fontos dokumentumot hozott létre, amely az európai fogyatékossági stratégia jövőjére vonatkozik. Véleményem szerint ez létfontosságú, ez egy rendkívül fontos dokumentum, és ha megengedik, 5-6 percben a tényeket mutatnám be. hogy mit várunk az európai fogyatékossági stratégiától. Hát először is tudni szeretnénk, hogy ez milyen legyen, milyennek kellene lennie. Azt várjuk az európai vezetőktől, hogy egy olyan stratégiát hozzanak létre, amely teljesíti a következőket. Nem sok pontot fogok felsorolni. A CRPD intézkedéseinek eleget tegyen, megfelelő költségvetéssel, hogy megvalósíthatóak legyenek ezek, illetve megfelelően nyomon kövessék őket. Ezen kívül az Európai Unió 2020-as stratégiájának, az intelligens és befogadó, befogadó növekedés stratégiájának is része legyen ez, megfeleljen a 2030-as fenntartható fejlődési ágendának, illetve a fenntartható fejlődési céloknak és megfeleljen a CRPD záró következtetéseinek, kitérjen a fogyatékossággal élők jogaira, és bevonja az összes Európai Uniós intézmények, intézményeket, testületeket, ügynökségeket a stratégia megvalósításának ellenőrzésébe. Ez kell tehát, hogy legyen a motorja a 2020-2030-as fogyatékossági stratégiánknak, és ahogyan az elnökünk is mondta, a 2021-es év lesz az európai fogyatékossággal élők jogának nem, ne, éve, és ez nagyon fontos. Fölhívjuk az európai vezetőket, a vezetők figyelmét arra, hogy a következő lépéseket vonják be a 2030-as európai fogyatékossági stratégiába. 16, 16 pontot szeretnék felsorolni, de mindössze kettő percben. A, a kiegészítő opcionális jegyzőkönyvét a CRPD-nek ratifikálniuk kell, hiszen az Európai Unió késlekedik. Valahogy az eddig elveszített időt vissza kellene nyerni létre kell hozni egy strukturális párbeszédet, a fogyatékossággal élők képviseleti szervezeteivel, egy független költségvetési sorral, amely lehetővé teszi a konzultációt, illetve a megfelelő részvételt. Pénz nélkül a szavak üresek maradnak. A harmadik pont az, hogy létrehozzanak egy intelligens intézményközi koordinációs mechanizmust, illetve kijelöljenek fókuszpontokat mindegyik Európai Uniós intézményben, ügynökségben és testületben, ahogy ezt a 23.1-es cikk, cikke az ENSZ CRPD egyezményének előírja, illetve nyomon kövessék a hatástanulmány iránymutatásait, és ezzel értékeljék a jogszabályokat, valamint a finanszírozási programokat, és meggyőződjenek arról, hogy ezek megfelelnek a CRPD-nek. A hatáskörökre vonatkozó nyilatkozatot megvizsgálják, és minden olyan politikai területet bevonjanak, ahol az Európai Uniónak jogalkotási szerepe van, illetve a hatáskörre vonatkozó listát folyamatosan frissítsék. Az interszekcionális diszkrimináció problémájával felvegyék a harcot. Ide tartoznak a legkülönbözőbb csoportok. Ezeket föl kell ismerni, hiszen ezek nem vesznek részt a társadalom életében, és azt akarjuk, hogy ezeket a jogokat elismerjék, fölismerjék. És ezek érvényesüljenek a stratégia minden fellépésében. Valamint a diszkrimináció tiltását írják elő, fogyatékosság alapján, és ide tartozik a többszörös és interszekcionális diszkrimináció. Egy átfogó és hozzáférhető kampányt hozzanak létre, tájékoztatást nyújtsanak a CRPD-ről, illetve fölvegyék a harcot az előítéletekkel szemben. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok előítélet létezik a szép szavak ellenére. Aztán képzést nyújtsanak az Európai Uniós tisztviselőknek és szakembereknek, akik az EU-ban a CRPD-vel foglalkoznak. Az emberi jogi megközelítést érvényesítsék, illetve a hozzáférhetőséget minden fogyatékos ember számára. a very important issue. Carry out. Ezen kívül olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek sürgősségi politikai területekre vonatkoznak. Gondolok itt a fogyatékossággal élő menekültekre, migránsokra, a, az emberek biztonságára, a szabadságára, jogi cselekvő képességére, a közösségbe való beilleszkedésre, az Európai Uniós források fölhasználására, amely segítené a közösség alapú szolgáltatásokat. Olyan Európai Uniós jogszabályokat kell hozni, amely hozzáférhetőbbé, akadálymentesebbé teszi Európát. Ide tartozik az akadálymentesítési ö, intézkedéscsomag, illetve az akadálymentesítés előfeltétele kell, hogy legyen minden új jogszabálynak, mm, és itt nem szabad kompromisszumot kötni. Meg kell győződni a helyes megvalósításról, a hozzáférhetőségi jogszabályok érvényesítéséről, Ezen kívül meg kell erősíteni azokat a kezdeményezéseket, amelyek a mozgásszabadságot segítik elő a fogyatékkal élők számára, gondolok itt az utasjogokra, a szolgáltatások hordozhatóságára, illetve egy robosztus fogyatékossági kártya létrehozására. Ennek a kezdeti szakaszában járunk. Aztán az Európai Unió, mint közigazgatás megfeleljen a CRPD intézkedésének, és végül megfelelő intéz, intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy az intézmények, a szolgáltatások, a kezdeményezések mind-mind hozzáférhetőek a fogyatékkal élők számára, és a hozzáférhetőséget biztosítják az univerzális design megközelítés segítségével. Ezek a javaslataink. It will be difficult for, <clears throat> for the EU and for the member states to Tehát nagyon fontos, hogy egy új Európai Uniós fogyatékossági stratégiát hozzunk létre 2020-2030-ra vonatkozóan. Egyáltalán nem könnyű számomra az, hogy a jelenlegi stratégiáról szóljak, hiszen összességében azt mondhatom, hogy nem vagyunk nagyon elégedettek. A fellépések, az intézkedések nagy része nem valósult meg, vagy nagyon sok közülük, és nem látjuk azt, hogy a maradék kevés időben a megvalósítás körülményei meglennének. De miután meghallgattam már két vagy három nagyon érdekes beszédet Tyson biztos asszony részéről, nagyon reméljük, hogy a bizottság legalábbis továbbra is támogatja ezt a kötelezettségvállalást. Tudjuk, hogy az Európai Parlament támogat bennünket, Ami a tagállamokat illeti, ott már nem vagyunk annyira biztosak a dolgunkban. De reméljük, hogy a jövő kötelezettségvállalásokat és sikert hoz. Köszönöm. Dank u wel. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk eh, az ülés második részével, és kevés időnk van, de megkérnék mindenkit arra, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzon a következő hozzászóló, Giampiero Griffo, nem tudom, hogy hol ül, Griff úr. Jó parlerò anche Jó reggelt, jó napot kívánok mindenkinek. Én a fogyatékos, eh, az olasz fogyatékossággal élőkkel nevében is beszélek, de általánosságban is beszélek. 800 millióan élnek fejlődő, ország, a fejlődő országokban fogyatékosságokkal. Eh, az elnök asszony kéri, hogy a 209-es ülésen található, ugye, de hogy egy olyan mikrofon gombot nyomjon meg, ahogy látjuk is. Tehát nagyon sokan élnek, több százmillióan a fejlődő országokban fogyatékossággal. Az Európai Unió a legnagyobb donor a világon, és az Egyesült Nemzetek Szervezeté is azért dolgozott, hogy ezeket az embereket is támogassák. Az ajánlásokban, amelyet megfogalmaztak, a 11-estől a 32-es cikkig ezek a humanitárius segítségnyújtásról és együttműködésről szólnak. Tehát ezek az ajánlások több lépésről is szólnak, és fontos, hogy a fogyatékossággal élők életét könnyítsék, hogy a jogaikat tiszteletben tartsák, de a gyakorlati életet is méltó módon élhessék, ugyanúgy, ahogy mások. És nyilvánvaló az Európai Unió fellépését figyelemmel kell kísérni, mert gyakran hiányzik a gyakorlati megvalósítás, előfordul, hogy a fogyatékossággal élők szervezeteinek a véleményét nem kérik ki, az is előfordul, hogy a harmadik országok, amelyeket az Európai Unió támogat ezen a téren, utána nem képezik a nyomonkövetés tárgyát, mi pedig ezt szeretnénk elérni. Fentartható támogatást szeretnénk látni az EU-s forrásokon belül, és az új fogyatékosságügyi stratégiában is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen rövid volt a hozzászólása, és a következő hozzászólót ugyanerre kérném. John Dolan Írországból. Mikro. Mikrofont kérünk. I'm Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen nagy ír delegáció élén állok itt ma. Majdnem 300 embert gyilkolt meg a náci rezsim, mert az a rezsim, idézek, olyan embernek minősített őket, akik nem méltóak az életre. Hidegrázó az, hogy ilyen könnyű volt ezt a fajta ezeket a gyilkosságokat végrehajtaniuk. Az ENSZ kimondta ezt követően az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát, és az azt mondta ki, hogy az emberek azért bírnak jogokkal, mert emberek egészen egyszerűen. Majdnem hat évtizeddel később az ENSZ elfogadta a fogyatékossággal élő személyek egyezményét. Fogalmazzunk egyértelműen, ez az egyezmény elismeri azt, hogy az ENSZ és az egyezményt aláíró országok, mint Írország, nem javították kellőképpen a fogyatékossággal élő személyek életét nem biztosították az emberi jogokat, nem váltak a fogyatékossággal élők olyan személyekké, akik méltóságos életet élnek és részt tudnak venni a társadalom életében. Az ENSZ CRPD a az Európai Unió jogi keretének részét képezi. Az Európai Fogyatékossági Stratégia kulcsfontosságú eszköze az inkluzió elérésének nyilatkozatokat elfogadni nem egyenértékű az eredmények felmutatásával. Amikor fiatal voltam, nagyon sok disznót mértem, de tisztában vagyok azzal, hogy az Európai Unió a legdemokratikusabb intézmény, amelyel a mai nehéz világban rendelkezünk. Az EU és az intézményei élen járnak. Ha valaki nem jár élen, akkor szándékosan hátrahagy bennünket, kirekeszt bennünket. Végezetül elmondhatom, hogy az elmúlt évtized során nagyon jól megtanultuk azt, hogy az Európai kéne képes határozottan eltökéltem fellépni, most pedig az a célunk, hogy az Európai Unió ezt a határozottságot és ezt az eltökéltséget felhasználja annak érdekében, hogy 80 millió ember és a családtagjaik életét megkönnyítse. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Slovomir Beszovszki, de kérem, hogy röviden szóljon, hogy más is megkaphassa a felszólás lehetőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy eljöhessek ma, és azok, akik valamilyen intézményben élnek, vagy akikről a családtagjai gondoskodnak, tudom, hogy nem elégedettek a jelenlegi helyzetükkel. Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik itt vannak, és akik megszervezték ezt a mai eseményt, különös tekintettel Harkin asszonynak, aki bevezette az én beszédemet, és Mauro Datisnak is köszönettel tartozom. Harkin asszony azt mondta, hogy ő egy fogyatékossággal élő szemét vett fel, alkalmazott, és ezt követően tudta csak meg azt, hogy mire van szüksége egy fogyatékossággal élő személynek ahhoz, hogy helytálljon a munkaerőpiacon. Brüsszel nem egy akadálymentes város, rosszabb, mint Varsó Kérem, jöjjenek el Varsóba, ott tapasztalhatják, hogy sokkal könnyebb helytállni és boldogulni, mint itt. Ez az első dolog, amit szerettem volna elmondani. Másodszorban elértünk valamit, hiszen uh, itt van ez a az akadálymentesítési csomag, de ha megnézzük az egyezmény 19-es cikkét, és ezt követően megnézzük hogy milyen nyilatkozatot illesztettek a 19-es cikkhez, akkor látjuk, hogy az egyezmény egy kicsit szélesebb kontextusú, független, és a megjegyzésben nagyon sok minden hangzik el a személyes asszisztensről, a személyes asszisztensek nélkül azok, akikről családtagjaik gondoskodnak, vagy valamilyen intézmény gondoskodnak róluk, ők sohasem lesznek képesek munkát vállalni. Meg kell értsük, hogy az önálló élethez való jog egy alapvető emberi jog, ezt át kell ültetni a gyakorlatba. A stratégiát rendszeresen értékelni kell, benchmarkokra van szükség, nem csak azért, hogy a szociális védelmet és az életminőséget biztosítsuk a fogyatékossággal élők számára, hanem a támogatást is meg kell adnunk az, annak érdekében, hogy az alapvető jogaikat biztosítsuk, mint a független önálló élethez való jogot. És végezetül szeretném idézni azt, ami elhangzott Monika Zsiva pajasevszka egy előadásában, aki a mentális fogyatékossággal élő személyek szervezetének élén áll. Készek arra, hogy eleget tegyenek az egyezményben foglaltaknak? Köszönöm. Vasilios! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Vasilios Kiciev Szánusz Görögországból. Nagyon röviden kérném. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλη. Köszönöm szépen. Vasilios Kucianos vagyok, és eh, a nemzetközi kapcsolatokért eh, vagyok felelős a görög fogyatékossággal élő személyek eh, szervezeténél. Ez a legfontosabb szervezet Görögországban. Ugyanígy tagjai vagyunk az Európai Fogyatékossági Fórumnak. Azért jöttem ma el, mert szeretnék az összes fogyatékossággal élő görög személy részéről köszönetet mondani. Az elmúlt évek során óriási küzdelmet folytattunk, hogy a jelenlegi szörnyű körülményeinken javítsunk. Nap mint nap küldünk azért, hogy a megszorító intézkedéseknek véget vessünk, hiszen ezek csökkentették a béreket, a nyugdíjakat, küzdünk olyan intézkedések ellen is, amelyek eredménye az lehet, hogy a fogyatékossággal élők támogatását és az integrációnkat elősegítő programokat csökkentség. A szegénység ellen, a nyomor ellen küzdünk, azért, hogy az alkotmányban foglalt jogainkat gyakorolhassuk. Arra törekszünk, hogy mindezt nemzeti szinten gyakorolni tudjuk, és természetesen azért is harcolunk, hogy az UNCRPD nemzeti átültetését javítsuk. Ez egy herkulesi feladat, egy óriási feladat itt az Európai Parlamentben is, ezért össze kell fognunk, fontos számunkra az önök támogatása, mert csak így tudunk gondoskodni arról, hogy a civilizációnk alapját képező értékek érvényesüljenek a méltóság, a szabadság, a szolidaritás, az emberi méltóság és nemzeti fogyatékossági szervezetként az Európai Unió szerepvállalását vágyjuk el egy átfogó fogyatékossági stratégia érdekében, azért, hogy az ENSZ egyezményét valóra váltsák, és azért, hogy mindez valóra váljon, és az emberek életében érezhető legyen. Az Európai Unióban nagyon fontos, hogy egy további intézményi szinten elmélyítsük ezt a folyamatot, az Európai Parlament és az Európai Bizottság, valamint a többi európai intézmény. Éppen ezért határozottan fel kell lépjen a nemzeti fogyatékossági fórumokkal együtt, annak érdekében, hogy egy közös szociális politikát hozzunk létre Európában. ennek fontos, hogy legyen növekedési aspektusa. Nem szabad, hogy ez egy teher legyen. Köszönöm szépen. Marku Jokinen következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Én a Siketek Európai Unióját képviselem, ennek a szervezetnek vagyok elnöke, és Európa jelnyelvi beszélőit is képviselem. A jövőbeni európai fogyatékosságügyi stratégiáról szeretnék néhány szót szólni. Az UN CRPD bizottság két témát is kiemelt. Az egyik a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága és az információhoz való hozzáférés, a másik pedig a közéletben való részvétel. A bizottság azt javasolta, ez a bizottság azt javasolta, hogy az Európai Unió tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a jogszabályok betartatását elérje, már ami az információhoz való hozzáférést és a kommunikációt illeti. Az európai akadálymentességi intézkedés csomaggal sok mindent lefettek, de ami ebből kimaradt, azt az európai fogyatékosügyi stratégiába kell beépíteni, és továbbra is az előrelépést kérni, hogy az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben az akadálymentes hozzáférhetőség megvalósuljon a siket közösség, a hallásérült közösség, a jelnyelvet használók közössége nagyon gyakran kimarad, a fogyatékosügyi stratégia nem foglalkozik velük, pedig nagyon fontos az ajánlások és megjegyzések megvalósítása, és az, hogy a monitoring tevékenység is meglegyen, és hogy ez a monitoring utána visszakapcsolódjon a fogyatékosságügyi stratégiához. Most rátérnék a másik kérdésre, a politikai és közéletben való részvételre. Fontos tudni, hogy a választások előtti időszak, tehát a kampány időszak nagyon fontos ahhoz, hogy az állampolgárok szavazni tudjanak. Az információ és az információ hozzáférhetősége tehát nagyon fontos jelnyelven is, a siketek számára, valamint a feliratozás is elengedhetetlen, és az is, hogy minden anyag, a pártok programjai, a szórólapok, a viták, minden elérhető legyen a siket közösség és a jelnyelvet használó közösség számára. Ez is az UNCRPD bizottság záró észrevételei között szerepelt. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Zara Todd asszony, a független, az önálló élet Európai Szövetségének az igazgatója. Én egy kérdést szeretnék feltenni. Hányan kérdőjelezik meg a jogaikat európai állampolgárként? Annak ellenére, hogy létezik az UNCRPD, én biztos vagyok benne, hogy minden egyes fogyatékossággal élő személy ebben a teremben volt olyan helyzetben, hogy a jogait megkérdőjelezték. Garantálnunk kell, hogy valamennyi fogyatékossággal élő személy hozzáférjen azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre szüksége van, mindenhez, amelyet a hazája és Európa nyújtani tud. Ide tartozik a személyes segítségnyújtás, és a jelnyelvi tolmácsolás, az ezeket a szolgáltatásokat mindenhová be kell építeni a költségvetésbe, az európai költségvetésbe, és nem csak a fogyatékosság ügyel foglalkozó részbe. Azt is garantálnunk kell, hogy az európai strukturális alapokat valamennyi fogyatékossággal élő személy támogatására felhasználják, hogy ők teljes jogú állampolgárként vehessenek részt a közösségük életében és hogy legyen választási joguk az életükben. Az európai strukturális alapokat az arra kell felhasználni, hogy az egyetemes, az eszközök egyetemes kialakítását, tervezését segítsük, hogy minden akadálymentesen hozzáférhető legyen. És ez a jogok automatikusan garantáltak legyenek, ne kelljen ezekért küzdeni. Köszönöm a Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Mária Grappini, Európai Parlamenti Képviselő. I'm here. Mulțumesc mult. Sunt impresionată. Sunt impresionată. Köszönöm szépen. Nagyon lenyűgöz az, amit ma itt látok, és valóban meleg, szín, meleg szívvel gratulálok a szervezőknek, önöknek, hiszen az emberi jogok mellett törtek ráncsát, itt több millió ember sorsáról van szó. Elfogadtam azt, hogy részese legyek a fogyatékossággal élők intergrupjának azért, mert saját országomban nagyon aktívan részt vettem a civil szervezetek munkájában, illetve együttműködtem a fogyatékossággal élők szervezeteivel, és ahogyan ez már elhangzott előttem, nem nem szabad azért harcolnunk, ami természetesen megillet bennünket. Nem szabad erre pazarolni az időnket, hiszen a, nagyon fontos, hogy a lehető legjobb jogszabályok legyenek, a lehető legjobb átláthatósággal, objektivitással eh, kiegészítve, és ugyanez érvényesüljön tagállami szinten. Mindenhez hozzá kell férnünk az internethez, a közlekedéshez, az épületekhez, és mélyen hiszek abban, hogy a jó úton járunk azért, mert, hogy, mert vannak már jó jogszabályaink, amelyek ebbe az irányba mutatnak, én nem ismerem a, nem ismerek olyan képviselőt a 751 képviselő közül, akik ne támogatnák önöket akik nem állnának ki önök mellett. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy minden jog megilleti önöket, mindenhez hozzá kell férniük, legyen szó akár filmről, vagy a munkaerőpiacra való bejutásról. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és nagyon remélem, hogy közösen az európai parlamenti képviselőkkel valóban eredményt érhetünk el, megoldjuk az előttünk álló problémákat itt és tagállami szinten. Mindenkinek szép ö, karácsony ünnepeket, illetve boldog új évet kívánok! A következő hozzászóló Rosa Estaras parlamenti képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a parlamenti ülésen az illusztris vendégeinkkel, akik ma eljöttek a parlamentbe. Én is tagja vagyok a fogyatékossági intergrupnak alelnökként, és szeretnék először is köszönetet mondani a fogyatékos, az Európai Fogyatékossági Fórumnak, a CERMI-től érkezett és az ONZ szervezettől érkezett spanyol kollégáimnak, akik a munkájukkal azt hiszem, hogy számomra is egyértelműen példát mutatnak, és hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy egy egyenlőbb politikát alakíthassunk ki Európában. A biztos asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, ő szövetségesünk az összes fogyatékossági vonatkozású témában. Ő volt az, aki a fogyatékossági európai jogszabályt az akadálymentesítési csomagot előterjesztette, amely sokkal nagyra törőbb volt, mint az, amit végül a parlament elfogadott, és a szövetségünk a bizottsággal együtt remélhetőleg javítani tudja ezt az anyagot, amire olyan óriási szükség van. Az akadálymentesítési stratégia 2010-től 20-ig tart, ennek vannak hiányosságai, amelyeket tanulmányozunk, és néhány nappal ezelőtt a mini plenáris ülésen szó is volt arról, hogy hogyan javíthatnánk ezen. Vannak különböző témák, mint például az akadálymentesítés, a hozzáférhetőség, az inkluzív oktatás, amelyben mindenkinek helyet kell kapjon, az észszerű alkalmazkodás, és a digitális korszakban az akadálymentesítés, tehát eleget kell tennünk mindannak, amit az ENSZ egyezmény előír. A szavak szintjén mindannyian egyetértünk, de ezt követően szükség van egy költségvetésre, és meg kell határoznunk a prioritásokat. Az ombudsman is a szövetségesünk, hiszen ő is részt vesz ebben a folyamatban. A petíciós bizottságnak is tagja vagyok, és nagyon sok petíciót nyújtanak be hozzánk Európa minden szegletéből különböző állampolgárok, akik felemelik hangjukat az akadályok ellen ebben az Európában, amely egyenlő kellene, hogy legyen mindenki számára, de nem az és azt kell mondjam, amit mindig is el szoktam mondani, a ti jelenlétetek, a különböző közösségek, csoportok, szervezetek, amelyek a fogyatékossággal élők érdekében dolgoznak, illetve mindazok, akik úgy véljük, hogy szószólói vagyunk ennek a témának. Fontos, hogy felemeljük a hangunkat, és mindaz, ami elhangzik ebben a parlamentben, Fontos, hogy a fogyatékossági munkacsoport ezt meghallja, hiszen itt az unió értékeiről, alapelveiről van szó, tehát fontos, hogy hallassuk a hangjunkat, és meg kell határoznunk a prioritásokat egyszer mindenkorra a fogyatékosság kérdéskörében. Köszönöm szépen! Paldies, tā, Stefānijai Volei. Volei, Stephanie Woolley következik. Woolley. INUSP, the European Network of Users. Az ENUSP a pszichiátriai kezelés volt felhasználói, túlélőinek európai hálózata felhívja az Európai Uniót, hogy az ENSZ CRPD bizottságának ajánlásait hajtsák végre, és hogy az állásfoglalást hajtsák végre. Vonják be a fogyatékossággal élők szervezeteit, pszichoszociális fogyatékosságokkal élők szervezeteit is a munkába. Teremtsenek konzultációs kereteket az Európai Unió egyes testületeivel és a fogyatékossággal élőkkel. Szükség van önöktől a megfelelő pénzügyi támogatásra ahhoz, hogy ez a munka érdemi munka lehessen, személyes találkozásokra, fókuszcsoportokra van szükség, képviselőkkel, és nem pedig kérdőívek kiküldésére vagy írott vélemények begyűjtésére. 2005. januárjában volt egy történelmi mérföldkő, egy konferencia az EU jó gyakorlatok adatbázisa és más lépések is megszülettek, amelyek mind-mind pozitív kezdeményezések voltak, de még mindig nem garantálják azoknak a, az embereknek a jogait, akik pszichoszociális fogyatékosságokkal élnek a tagállamokban. A mentális egészséggel kapcsolatos jogszabályok még mindig lehetővé tesz, teszik a kényszerkezelést, kórházba vitelt és ö, intézkedéseket, amelyek valós vagy vélt pszichoszociális fogyatékosságon alapoznak. Gyakorlatilag a mi egyenlőséghez való jogunkat sértik. Nagyon súlyos emberi jogsértésről van szó, szó ahogy az SCRPD bizottsága erre felhívta a figyelmet. Ennek az orvoslása prioritás kell, hogy legyen az EU számára sürgős jövőbeni lépéseket akarunk látni, számítunk Önökre. Köszönöm az Autizmus Európa Pietro Csirincsóne fog szólni, Autizmus Európa képviseletében. Köszönöm szépen! Condizione di disabilità. Az első kérésem az a jogaink tiszteletben tartása és elismerése. Feleslegesen jár feszültségekkel és sok fájdalommal az, hogy a jogainkat elismertessük. Előfordul, hogy a diagnózistól könnyen jutunk el a fogyatékosság igazolásához egyes országokban, de más országokban ez sokkal nehezebb. Például az autizmus esetében sok fáradtsággal és sok stresszel jár. Az értékelő bizottság előtt többször meg kell jelenni az életünk során. Azt kérjük, hogy a jogainkat ismerjék el, attól függetlenül, hogy melyik tagállamban születtünk. Ez az első kérésünk tehát. A második, a gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás és kísérletek egyre bővülnek. Ehhez előforrások pénzügyi erőforrások befektetése szükséges, de itt etikus kér, etikai kérdések is felmerülnek, és az is felmerül, hogy hosszú távon elfogadható-e a gyógyszeres kezelés. Nincsenek még megbízható gyógyszerek, amelyeket kidolgoztak hosszú távú kezelésre az autisták számára, és figyelembe kell venni a családtagok véleményét is, az orvosok ugyanis az orvosok számára visszaélésre ad lehetőséget a jelenlegi helyzet. Valódi konszenzust, beleegyezést kell kérni minden érintettől. Azt kérem, hogy minden egyes tagállamban az autista személy konzultáljanak ezekről az aspektusokról Köszönöm. Most pedig Naeva Kervó következik. Buenos días. Jó reggelt kívánok. Köszöntöm Önöket, Neria Mimé vagyok. Tereszkántoszban Cantosban ének Spanyolországban, ahol részt veszek a politikai életben, és elmegyek havonta az ott megrendezett plenáris ülésekre. A szocialista párt tagja vagyok, és a pártom listáján indultam a legutóbbi választásokon. A politikai pártom munkájában részt veszek az üléseken és a döntéshozatalban is. A fogyatékossággal élő személyeket segítem, azokat támogatom, akiktől elveszik a szavazati jogot. Ugyanis, ha én szavazhatok, hiszek abban, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára is meg kell, hogy adassék a szavazati jog. Vannak fogyatékossággal élő személyek, akik azonban nem élhetnek ezzel a jogukkal, ugyanis a szüleik vagy a bírók cselekvőképtelenné nyilvánították őket. Emberek vagyunk, és nagyon is képesek vagyunk, és cselekvőképesek vagyunk. A nemzetközi egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól, annak a 29-es cikke kimondja, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogában áll eldönteni azt, hogy kik kormányozzák őket, illetve kik döntsenek felettük éppen ezért sietnünk kell, hogy ez a cikk minden tagállamban alkalmazást nyerjen. Végezetül szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik lehetővé tették, hogy ma eljöhettem ide a Szermi, a teljes befogadás madridi tagszervezete, a pártom, a spanyol szocialista párt, a fogyatékossággal élő személyek, mint jó magam, azért küzdünk, hogy élhessünk az összes jogunkkal. Az összes képviselő munkáját is szeretném megköszönni, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. A következő hozzászóló Magyarországról érkezett Földesi Erzsébetnek adom meg a szót. A tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa fontosnak tartja a strukturális alapok szerepét a fogyatékos emberek egyenlő esélyének megteremtésében. Nem tartjuk elfogadhatónak azonban, hogy az alapok olyan harminc évre szóló beruházást finanszrozzanak mint például Budapest fő metróvonalának jelenleg folyó felújtása amelyben 20 metróállomásból 8 állomás a felújítást követően sem lesz akadálymentes. Javasoljuk ezért, hogy a 2020-as évet követő kohéziós politika kötelezően rjon elő egy akadálymentességet igazoló mechanizmust a fogyatékos emberek szervezeteinek részvételével erőstse meg a vonatkozó indikátorokat az alapok monitorozására. európai uniós finanszrozással magyarországon nagyszabású projekt indulhatott abból a célból hogy tzezer fogyatékos pszichiátriai és szenvedélybeteg személy élhessen nagy, létszámú intézmények helyett támogatott lakhatásban. a lakókat azonban sokszor kis településen illetve külterületen felépülő házakban tervezik elhelyezni melyen változtatni kell. szeretném hangsúlyozni hogy a fogyatékos emberek számára fontos hogy a strukturális alapok a következő időszakban is finanszrozzák az intézményi kiváltást. európai szintű iránymutatások segthetnek a speciális szükségletű nagy támogatási igényű személyek ellátásában bemutatva a megvalósuló jó gyakorlatokat megoldást kell találni a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek családjai szociális biztonságának megteremtésére egyetlen jövedelmük ma az ápolási dj amely havonta kevesebb mint two hundred euró. az oktatás területén szintén eu szinten meg kell oldani a minőségi befogadást. szeretném hangsúlyozni hogy a fogyatékos embereknek fontos hogy mind az európai unió mint tagállamainak a költségvetése befogadó legyen. köszönöm. Thank you. Next speaker is from France. Köszönöm szépen. Mathieu Chatelain, a következő hozzászólunk Franciaországból. Kedves barátaim, itt Európában mindannyian ugyanahoz a családhoz tartozunk. Az európai állampolgárság, amelyet megkaptunk, az előző generáció munkájának gyümölcseként a legszebb ajándék. Az egyik legalapvetőbb emberi jog a mozgás szabadsághoz való jog. Szerintem nekünk is egyenlően élveznünk kell ezt a jogot, másokhoz hasonlóan a fogyatékosságunk ellenére, különben nehéz lenne magunkra úgy tekinteni, mint teljes körű Európai Uniós állampolgárokra. Ez így csak papíron lenne igaz. Korábbi beszélgetés során megemlítésre került az, hogy valóban élveznünk kell a mozgás szabadságát, és így teljes körű állampolgárá válni, még mielőtt meghalunk. Tegnap beszéltem Marian Tyson biztos asszonyal, és megemlítettem, hogy nagyon fontos volt számunkra az, hogy megfelelő erőrelépés történjen a hosszú távú gondozás, illetve más támogatás területén, és így megkönnyebbítenék a mozgást. Sajnos továbbra is nagyon sok akadály van még, és ez, mint minden Európai Uniós politika esetében, a végrehajtáson múlik. A tagállamok támogatják állampolgáraikat, és segítik őket abban, hogy kiteljesítsék lehetőségeiket, Európában. Különböző nemzetiségű emberek ülnek itt, a teremben azonban egy közös állampolgársággal, az Európai Uniós állampolgársággal rendelkezünk. Thank you so much. The next speaker... Köszönöm szépen. Máltáról érkezett hozzánk a következő hozzászóló. Massimo Elu. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Azok, akik is, ismernek, tudják, hogy szkeptikus vagyok a papírstócok, a gyönyörű szavak tekintetében, amelyek olyan intézményektől származnak, mint az itteni. Bár nagyon sok előrelépés történt, a fogyatékossági mozgalom esetében a vezetőknek hála, illetve az intézmény közi eszmecserének hála, Ma reggel jó pár beszédet hallottam itt a teremben, amely beszédek a, a mi és ők dikotómiájára épült. És két percen belül 12-ször említette meg az egyik parlamenti képviselő is ezt a különbségtételt. A mi intézményeink legyenek azok helyi, nemzeti, vagy Európai Uniós struktúrába illeszkedő intézmények hibásak tehát, mert még mindig ezzel a korláttal operálnak, és nem értik, hogy a diverzitás nem rólunk és róluk szól. Képzeljétek el, hogyha mondjuk a nemek közötti egyenlőség keretében említenénk két percen belül 12-szer azt, hogy mi és ők, vagy esetleg a bőr színére vonatkozóan. A mondandom lényege a következő. Ennek a dikotómiának véget kell vetni. Évtizedekkel ezelőtt a nemek közötti egyenlőség álom volt, a társadalom, illetve az Európai Uniós tagállamok pozitív diszkriminációs kezdeményezéseket tettek, amely egy megfelelő lendületet adott egy férfiak által dominált társadalomban. Nem jött el annak az ideje, hogy az európai intézmények valóban végig gondolják, hogy hogyan lehetne olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek um, pozitív diszkriminációt hoznának. Az én mai beszédem nem csak kritikával illeti az intézményeket, illetve a demokratikus kormányzást. 70 millió ember él fogyatékkal Európában, és valóban szégyenletes az, hogy a fogyatékossági mozgalom maga nem tud több képviselőt megválasztani olyat, aki fogyatékkal él. Nincsenek vezetőink, ez pedig nem lehetetlen feladat. Írországi barátom megemlítette náci Európa időszakát. Gondoljuk csak végig ezt az országot, ahol most vagyunk. Egy olyan ember szabadította fel a náci megszállásra, aki jó maga is fogyatékossággal élő volt. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Németországból Joachim Zolling. Köszönöm szépen. Joachim Zolding a nevem, és a Német Halláskárosultak Szövetsége nevében szólalok fel. Attól tartok, attól tartok, hogy a halláskárosultakról megfeledkeznek, amikor a stratégiáról vagy az intézkedésekről beszélnek. Hogyan jutok erre a következtetésre? Elég, ha megnézzük az alcímet, az első órák során gyakorlatilag ezek a feliratok nem is működtek, és hogyha valaki megpróbálta a vita menetét a feliratok követésével nyomon követni, akkor azt hiszem, hogy elég nehéz helyzetben volt. Nincsenek nemzetközi feliratok sem, úgyhogy egy kicsit csodálkozom azon, hogy a technikai lehetőségeink az internet korszakában csak egy angol nyelvű feliratot tesznek lehetővé, azt hiszem, hogy ez nem nevezhető befogadó jellegűnek, és a szünetben ugye a lehetővé tették a hálózatok, a kapcsolatok kiépítését. Akusztikailag ez nagyon nehéz volt. Európában kb. 52 millió ember saját megítélés alapján károsult, hogyha kritikailag szemléljük, akkor valószínűleg sokkal többen vannak. A hallás halláskárosodtság a szociális elszigeteltséghez és depresszióhoz is vezethet, hiszen hogyha valaki ilyet tapasztal, így él, elszigeteli magát, elszigetelődik, és éppen ezért ennek a további következményei nagy egészségügyi gondot jelentetnek az európai állampolgároknak, és ezzel nagy nyomást gyakorolhatnak az európai szociális és egészségügyi rendszerekre, hogyha nem, nem kapnak kezelést, illetve nem teszünk, nem hozunk intézkedéseket. Az orvostudomány, a technika lehetőségeket képes nyújtani, hiszen a terem akusztikáján javítani nem lenne olyan nagy feladat. Éppen ezért a politikai döntéshozó vállalkozóknak az információs technológiákhoz való hozzáférést mindenképpen javítaniuk kellene. Az Európa Bizottság és a tanács kellene, hogy vezető szerepet vállaljanak, és biztosítsák azt, hogy a diagnózis, a rehabilitáció szolgáltatások, illetve a karbantartás minden európai állampolgár számára valóságá váljon. A tagállamoknak a megelőzés és a korai diagnózis céljából is be kellene építeniük a rendszereikbe lépéseket, és az ellátáshoz való hozzáférés valóban egy jog kell, hogy legyen mindenki számára, nem szabad ezt az életkortól függővé tenni, vagy egy adott testrészre korlátozni, hiszen ha valaki mindkét fülére siket, nagyon sok országban csak egy implantátumot kaphat. Nem elég, hogyha az embernek vannak bizonyos jogai, hanem ennek következményei is kell, hogy legyenek, amennyiben ezeket a jogokat nem veszik figyelembe. Köszönöm. Thank you. Thank you so much. And next speaker is from... Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Észtországból érkezett. Vámár amelynek adom meg a szót. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim, szerte Európából szeretnék köszönetet mondani önöknek. A litván képviselőknek is azt kérték, hogy beszéljek gyönyörű anyanyelvemen, észt nyelven, az angol helyett. Ezt most megteszem, és arról szeretnék szólni, hogy Észtországban és Európában is a képviseleti szerveink nem elég erősek. Nem tudnak még elég határozottan kielni a jogainkért. Az észtadófizetők szervezete tagdíjakat fizet, amiből aztán ügyvédeket lehet fogadni, és így a fogyatékossággal élők érdekeit bíróságokon is lehet, lehet képviselni. Képzéseket tudunk szervezni, amelyek elég költségesek. De mondjuk, a, hogyha az adó fizetők szervezetét összehasonlítjuk az észtországi fogyatékossággal élők szervezetével, akkor azt látjuk, hogy ez a szervezet nem engedheti meg magának, hogy ügyvédeket fizessen meg, akik bíróságon képviselnék az érdekeit, mert mindent, szinte mindent önkéntesek végeznek. Tehát kellene valami fajta alap a jogi költségekre hogyha esetleg megnyerünk egy-egy pert, akkor a kifizetett per költséget ide fizethetnénk be. De senki nem vesz bennünket komolyan, mert nem elég erősek a szervezeteink, nincs elég súlya ezeknek az érdekképviseleti szervezeteinknek, és az állam sem vesz bennünket komolyan. Szeretném valamennyiüknek megköszönni, hogy eljöttek, és megköszönöm a szervezőknek is, hogy megszervezték ezt az eseményt, és köszönöm ezt a gyönyörű naptárat is. Thank you so much, and next speaker... Köszönöm szépen. Peter Van Hout a következő hozzászólónk. az Európai Siketvak Unió képviseletében. Jó napot kívánok! Itt vagyok, Peter Van Hout vagyok, az Európai Siketvak Uniót képviselem, és azt szeretném elmondani, hogy különösen kiszolgáltatottak vagyunk mi siketvakok a társadalomban. Azért, mert nagyon gyakran elhanyagolnak bennünket, nem foglalkoznak a problémáinkkal, és egyébként ez nem csak a siketvakokra igaz, nem uh, tudjuk ugye kihasználni a feliratokat, nem segít uh, bennünket a szöveges információ, a hangzó információ, és ezért el kell ismerni, hogy ez a többszörös fogyatékosság, ez egy különálló fogyatékosság. Nem férünk hozzá tolmácsi szolgáltatásokhoz sem. Azt hiszem, az Európai Uniónak támogatnia kellene a szakképzést, az eszmecserét, hogy a specifikus igényeinkre, meg, igényeinknek megfelelő tolmácsokat lehessen képezni. Ha nincsenek erőforrások, amelyek rendelkezésre állnak, akkor nem lehet a siketvakoknak segítséget nyújtó tolmácsokat képezni, és így pedig nem tudunk élni a jogainkkal, amelyek napileg van az Európai Unió szintjén. Az inklúziót úgy lehet megvalósítani, hogyha ahhoz a szükséges pénzügyi támogatás is megvan. Ugyanolyan igényeink vannak, mint másnak az életvezetéssel kapcsolatban, hogyha független, önálló életet akarunk élni, amely a mi számunkra is ugyanolyan fontos, mint a társadalom többi csoportja számára. Köszönöm. Köszönöm szépen és a következő felszólalón Gerard Ellis lesz, az Írországi Fogyatékossági Föderáció részéről. Thank you, Madam Speaker. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ma a technológiáról fogok beszélni, de ez igazából vonatkozik az oktatásra, a közlekedésre, az épített környezetre és így tovább. A technológiának nem kell bonyolultnak lennie ahhoz, hogy működjön. Braille órával vagyok ellátva, illetve van egy taxikártyám is, amely megkönnyíti az életemet, illetve egy nagyon könnyen használható kerekes szék is rendelkezésemre áll. Tudjuk, hogy mi a helyzet a artificial intelligencia területén, a, ott van a verbális technológia, mint a, illetve a különböző gépek használata. Meg kell azonban győződnünk arról, hogy ez a új technológia nem lesz elfogult úgy, mint a társadalom többi része. Az igazságosra kell összpontosítanunk, olyan helyzetbe kell hoznunk magunkat, hogy kihasználhassuk az új technológiát, mint például a 3D nyomtatás, vagy a sofőr nélküli autók, és így tovább. A Világgazdasági Fórum munkahelyekre vonatkozó jelentése szerint a következő generáció munkájának 65%-a még nem létezik. Nagyon sok csak a technológia eredményeképpen jön létre. Ezek csak akkor lesznek hozzáférhetőek, hogyha mi tesszünk érte. Oda kell figyelnünk az iparág, az oktatás, a tantervek, a különböző professzionális testületek, a technológiai csoportok kialakítására, és ezt meg is tesszük, de azt várjuk a tanástól, a bizottságtól és a parlamenttől, hogy ők is elvégezzék a házi feladatukat. Egy erős akadálymentességi csomag jöjjön létre, illetve ugyanez vonatkozik az audiovizuális irányelvre, valamint a közbeszerzési irányelvre. Érvényesíteni kell a fogyatékossági követelményeket a közbeszerzés és a finanszírozási mechanizmusok területén is, és természetesen a CRPD és a 2020-30-as fogyatékossági stratégiára is oda kell figyelnünk, ezt meg kell valósítani. Így befolyásolhatjuk és javíthatjuk a társadalmat. Ez olyan, mint amikor sót teszünk a levesbe, vagy cukrot a tejába. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló ebben a fordulóban egy európai parlamenti képviselő, Krisztof Hetman. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Nem engedhetjük meg, hogy a fogyatékossággal élő személyek ne legyenek képesek gyakorolni az őket megillető jogokat, de amikor a jogokról beszélek, akkor a méltóságra és a függetlenségre is gondolok. A fokozottabb hozzáférhetőségre, a fogyatékossággal élők bevonása, inklúziója már javul, de az önök szervezete az, amely képes lehet értékelni az eredményeket. Remélem, hogy bizonyos területeken legalább tapasztaltak pozitív előrelépést. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy nagyon hosszú út vár még ránk, amíg elérünk arra a pontra, amikor megfelelő hozzáférést kapnak a fogyatékossággal élők a szolgáltatásokhoz és termékekhez, hogy egy emberhez méltó életet éljenek. Ezért mi, illetve az európai intézmények képviselői hatékonyak kell, hogy legyünk a munkánk során. Örülök annak, hogy a munka első szakaszát az akadálymentesítési csomag témájában lezártuk, de együtt kell dolgoznunk a gyors és eredményes végrehajtás érdekében minden szinten, nem csak itt, Brüsszelben, hanem mindenek előtt a helyi szinten javítanunk kell a foglalkoztatás szintjét és a fogyatékossággal élők körében, hiszen a munkaerőpiacon az óriási lehetőségeiket, képességeiket nem tudták még kiaknázni. Véleményem szerint a helyzeten úgy javíthatunk, hogyha megfelelően ösztönözzük a munkáltatókat. Támogatjuk a szociális vállalatok, vagy a rugalmas, integráló munkaidők térnyerését a fogyatékossággal élők foglalkoztatását növelnünk kell. Ehhez az jó oktatásra is szükség van, a legkisebb kortól kezdve. El kell kerülnünk tehát a szegregációt továbbá, mivel sajnos a fogyatékossággal élők körében sokan vannak olyanok, akik különböző okból abba kell hagyják az iskolai tanulmányaikat, kiszakadnak az iskolából, az, élet, az egész életen át tanulás eszközeit is a rendelkezésükre kell bocsátanunk. És szeretném azt is megjegyezni, hogy régen tapasztaltam ekkora lelkesedést, és rég láttam ilyen sok mosolygó arcot itt a parlamentben. Kérem, látogassanak el gyakrabban hozzánk. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, mindenkinek a vitában való részvételéért. Tudom, hogy sokan vannak még, akik szeretnének hozzászólni, többen eh, feliratkoztak a várólistára, de sajnos nincs több időnk. Részletben kell tartanunk a rendelkezésre álló időt, egy kicsit eh, túlléptünk már a kereten, de még mielőtt lezárnám, szeretném eh, Vadakátászt úrnak megadni a szót. Köszönöm szépen, én is nagyon röviden szólok hozzá. Még mielőtt elfogadnánk az állásfoglalást, azt kérdeztem az imént a biztos asszonytól, hogy szeretné-e kommentálni az elhangzottakat, illetve szeretné-e kommentálni az állásfoglás tartalmát, mondjuk két percben, ha lehetséges. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az EDF elnökének azt hiszem, hogy a mai nap egy rendkívül fontos nap. Az EDF 20. születésnapját ünnepeljük, ami egy fontos esemény és ebből látható, hogy egy olyan szervezetről van szó, amely nagyon reprezentatív, és amelyet meg kell hallgatnunk, amelyel együtt kell dolgoznunk. A bizottság a továbbiakban is ezt kívánja tenni. Holnap ülésezik a tanács, és ahogyan ígértem, egy felszólítást intézek a miniszterekhez. Remélhetőleg holnap megállapodunk az akadálymentességi csomagban, amely szerepel a renden. Jurova biztos asszony, kollégám szintén felhívja a miniszterek figyelmét erre a kérdésre, ugyanis egy horizontális diszkrimináció ellenes irányelvre van szükségünk, ennek kidolgozása már egy évtizede folyik, nagyon fontos, hogy megállapodjunk. Úgyhogy az EDF állásfoglalása itt van, fogadjuk el és váltsuk valóra a benne foglaltakat. Hallottuk, hogy ma cselekvésre van szükség, nem még több papírra, de annak érdekében, hogy cselekedni tudjunk, kell egy stratégia, kell egy keret, és ezt tovább kell fejlesztenünk. Ez nagyon fontos, éppen ezért volt ilyen fontos ma meghallgatnunk az önök üzeneteit, és remélhetőleg nagyon széles körben támogatják az állásfoglalást. Ha itt van az EDF, folytassuk a munkát a jövő stratégiáján, és hajtsuk végre a jelenlegi stratégiát. És dolgozzunk együtt, válvetve, hogy biztosítsuk azt, hogy a jövőbeli stratégia a jelenlegi stratégiára épül, és így lépjünk előre. Látom, hogy az állásfoglalás rövid, néhány labból áll, néhány oldalas. Ez azt jelenti, hogy nagyon lényegre törő, és minden egyes pontot megvizsgálunk, és megnézzük azt, hogy hogyan lehet végrehajtani. De ezt nem elzárkozva az irodákban fogjuk megtenni, hanem továbbra is kapcsolatban maradunk az EDF-fel és a többi szervezettel, és szorosan együttműködünk önökkel. Köszönjük az eddigi munkájukat is. Tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy nem csak a biztos asszony szavait, hanem magát az állásfoglalást is ilyen szívesen fogadták. Jóvá hagyjuk tehát az állásfoglalást? Elfogadjuk? Elkezdjük a jövő fogyatékossági stratégiájáért a munkát? Vigyék ezt el a minisztereikhez. Az ülésszakot lezárom, és folytatjuk a munkát. Köszönöm az összes résztvevőnek a hozzászólást, és elnézést kérünk azoktól, akik nem kaptak szót. Dan wil ik deze sessie afsluiten en wachten we op de mensen voor bizottsági ülést lezárom, és a következő ülésen résztvevő kollégákat várjuk. Szeretném minden résztvevőnek megköszönni a munkáját, különös tekintettel a biztos asszonynak. Köszönöm.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 Dolog két. Haps? Tydligen. Finns det? Verkar så. Ah, okej. Ska vi... Dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet, mert elkezdjük a harmadik eh, panelt. Megkezdi a munkáját a harmadik panel. And if you do so, then I will use the excellent opportunity. Hogyha elfoglalják a helyüket és fölteszik a fülhallgatójukat, akkor ezt a kiváló lehetőséget meg tudom ragadni, hogy cseh nyelven beszéljek, ami az anyanyelvem, és kihasználjam a cseh nyelvű tolmácsolást. Tisztelt küldöttek, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy elnökölhetem a mai parlamenti találkozó harmadik paneljét. Olga Szechnelová vagyok, a Cseh Köztársaságban vagyok, parlamenti képviselő, a Cseh Szocialista és Demokrata Párt képviselője. Egyébként a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó intergrupot elnöklöm. Itt az Európai Parlamentben találkozunk most ezen az eseményen, de nem csak a fogyatékossággal élők jogairól kellene, hogy beszéljünk, hanem az Európai Unión kívülre is tekintenünk kellene, hiszen 800 millióan élnek fogyatékossággal az Európai Unión kívül, ők gyakran láthatatlanok maradnak, őket gyakran kizárja a többségi társadalom, és nem tudják érvényesíteni a jogaikat. A fogyatékossággal élők leggyakrabban ö, szenvednek megkülönböztetést, nehéz az egészségügyhöz, az oktatáshoz a hozzáférés, és nagyon nehéz, ha nem lehetetlen számukra, hogy a szegénységből kitörjenek. A fogyatékosság a szegénység egyik fő oka a fejlődő országokban, de egyébként az Európai Unión belül is. És ezért Várjuk nagy érdeklődéssel az ENSZ 17. fejlesztési célkitűzéseinek listáját, amely a, ezt célozza megszerte a világon, hogy senki nem maradhasson szegénységben, és senki nem maradhasson kizárva. Ugyan a fogyatékossággal élőket nagyon sok projekt célozza, de ezek nem tudják elérni az összes személyt, akiknek szüksége van erre. Nagyon fontos, hogy a fejlesztési programok tehát odafigyeljenek a fogyatékossággal élőkre, és az Európai Unió összes külső fellépésében is meglegyen ez az aspektus. Pontosan ahogy ma ezt megbeszéltük. A fogyatékossággal élők igényeit kell tükrözni, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, a döntéshozatal minden szintjén be kell vonni az érintetteket, a tervezéstől egészen a végrehajtásig. Ezért örülök annak, hogy most társelnöke lehetek ennek a harmadik panelnek, Nagyja Hadaddal együtt, aki az LDF e végrehajtó bizottságának tagja. Mindenkit szeretettel köszöntök, és várom nagy érdeklődéssel a hozzászólásokat. Késésben vagyunk, ezért szeretném mindenkinek hangsúlyozni, hogy 6 percnél többet nem tudunk biztosítani a hozzászólásokhoz, tehát kérünk mindenkit, hogy a 6 perchez tartsák magukat. Neve Mimica beszéde fog először következni, aki videó üzenetet küldött, és kérem a technikusokat, hogy ezt most játsszák be. Tajani, Tajani biztos úr, tisztelt képviselők, tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy önöket üdvözölhetem, és nagy örömmel üdvözlöm a negyedik eh, fogyatékossági Európai Parlamentet. Ez a nap egybeesik az Európai Fogyatékossági Fórum 20. évfordulójával. És önök mindig a mottójuknak megfelelően jártak el, rólunk semmit úgy, hogy nélkülünk döntsenek. A fogyatékossággal élőket európai szinten képviselték és segítik minden napokban azt, hogy inkluzívabb társadalmat építsünk ki, ahol mindenkinek egyenlőek az esélyei. Önökkel együtt az Európai Unió már régóta képviselte a fogyatékossággal élők jogait a világon. Tudják, hogy mi kértük a 2030-as fenntartható fejlődési agendában azt, hogy legyünk ambiciózusak, és hogy senki ne maradjon ki ebből. Ez az első alkalom, hogy egy ilyen globális keret megemlíti, konkrétan hivatkozik a fogyatékossággal élőkre. Áttörésnek számít ez az egy milliárd ember számára, aki a Földön valamilyen formájú fogyatékossággal él, 80%-uk a fejlődő országokban. Az Európai Unió az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménynek is tagja, regionális szervezetként. Ebben az egyezményben konkrétan elkötelezik magukat a felek, hogy a nemzetközi együttműködés inkluzív és a fogyatékossággal élők számára hozzáférhető. Az ENSZ 2015-ben elismerte azt a pozitív előrehaladást, amelyet az Európai Unió ért el az egyezmény végrehajtásában, különösen a külső fellépés finanszírozásában. Valamennyi Európai Uniós intézmény és a 28 tagállam idén nyáron elfogadott egy új európai konszenzust a fejlődésről. Ez a konszenzus a meglévő politikai keretekre épít a fogyatékosság ügyben, az emberi jogok témájában és a demokráciában, és újra megerősíti azt, hogy jog alapú megközelítés mellett köteleztük el magunkat a fejlesztésben, tehát felismerjük a kapcsolatot a szegénység és a fogyatékosság között konkrétan szerepelnek az utalások a fogyatékossággal élőkre arra, hogy az ő igényeiket, szükségleteiket figyelembe kell venni, és inkluzív társadalmat megvalósítani. Nem csak PO példával járunk elől, már ami a szavakat illeti, hanem a gyakorlatban is nagyon aktív az EU. Az EU fő adományozó donor, és támogatja a fogyatékossággal élők jogainak védelmét és az ő bevonásukat a társadalomba. 2010 óta több mint 330 fogyatékosságügyi projektet finanszírozott az Európai Unió 95 országban a civil társadalommal partnerségben. Több témáról van itt szó, kezdhetném Afrikával, ahol a civil társadalmi részvételt támogattuk, vagy a fizikai rehabilitációt Afganisztánban, vagy a siketek támogatását információkkal a szexuális és reproduktív egészségről Paraguayban és Uruguayban, és ezek csak ö, példák. Két ö, cselekvési tervet is indítottunk, hogy a fogyatékosság a politikai párbeszédben a partnerországokkal megjelenjen. Éppen tegnap indítottunk egy új négy éves a szakadékot áthidaló projektet, amelynek az a célja, hogy az inkluzív politikákat és szolgáltatásokat támogassa a fogyatékossággal élők számára. Hölgyeim és uraim, az idei év és nemzetközi nap témája a fenntartható és ellenálló képes társadalom megvalósítása mindenkinek. Jetnebers Nigüsszi egy vezető emberi jogi ügyvéd Etiópiából, és az ő példája na- nagyon tanulságos. Pontosan ezt a fajta átalakítást mutatja be. Ő segíti azokat, akik megkülönböztetést szenvednek el, olyat, amit ő maga is elszenvedett fiatal, vak afrikai nőként emlékeztet bennünket arra, hogy vezető szerepet bárki vállalhat, ez nem függ a szemünktől, a fülünktől, a lábainktól. Ez az energia és elkötelezettség belülről származik és szeretnék mindenkinek még egyszer köszönetet mondani, és megköszönöm a segítségüket, hogy tényleg a, ebben a munkában, hogy valóban ne hagyhassunk senkit figyelmen kívül, és senki nem maradjon le. Köszönöm, dolgozunk továbbra is együtt a fogyatékossággal élő képviseletéért szerte a világban. Nyní je mi velkou ctí, že mohu mezi námi. Kedves hölgyeim és uraim, sok szeretettel üdvözlöm a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos, Krisztos Stylianidest. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, ezen a nagyon fontos eseményen részt vehetek, a fogyatékossággal élő személyek Európai Parlamentjén. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek a kedves meghívásért, melynek az a célja, hogy kicseréljük gondolatainkat, ötleteinket. Egy pár nappal ezelőtt a fogyatékossággal élők Európai Napját ünnepeltük, és szeretnék szeretném üdvözölni az Európai Fogyatékossági Fórum 20. születésnapját is. Hölgyeim és uraim, önök nagyon jól tudják, hogy körülbelül egy milliárdan élnek fogyatékossággal világszerte. Ennek 80%-a a fejlődő országokban, és sajnos még a fejlett országokban is Hátrányos helyzetben vannak a fogyatékossággal élők saját közösségeikben. Természetesen a fejlődő országokban még nagyobb kihívással kell szembenézniük, nagyobb fokú diszkriminációval kell megküzdeniük, még a nem válsághelyzetekben is. Azonban ez katasztrófa esetében még súlyosabbá válik, súlyosabbak a kockázatok, és természetesen nehéz a segítséghez való hozzáférés. Nehéz az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és ez nem felel meg az igényeknek. Gondolok itt a vízre, az ivóvízre, az élelemre, illetve az egészségügyi szolgáltatásokra, az orvosi és pszichoszociális támogatásra. Gyakran a fogyatékossággal élők azt tapasztalják, hogy ki vannak zárva a humanitárius segítségnyújtás tervezéséből, illetve a válaszokból is. Kedves barátaim, mi vagyunk a legnagyobb humanitárius donorok világszerte. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos a szerepünk a humanitárius, humanitárius környezet kialakításában. Tavaly a költségvetésünk 2,1 milliárd euróra rúgott, amely kiemelkedő. A mandátumunk pedig egyért, egyértelmű. A humanitárius segítségnyújtási portfólió célja egyértelmű. A legkiszolgáltatottabbakat kell segíteni, és a fogyatékossággal élők prioritást kell, hogy kapjanak. Ez morális kötelezettség számunkra. Of people with disabilities. Kiállunk a fogyatékossággal élők jogaiért. Első pont. Az ENSZ egyezményének tagjai vagyunk, és ez konkrét kötelezettségeket jelent a 11. cikke értelmében a humanitárius helyzetekben, és ezt a kötelezettséget az Európai Uniós politikáknak is tükröznie kell. Ezen kívül a humanitárius súlyos találkozó fogyatékossági fejezetét is elfogadtuk a cselekvési terv keretében. Ezek mind kézzelfogható formában mutatják a kötelezettségvállalásunkat. Az Európai Unió azonban nem csak a szavakról szól, hanem konkrét fellépésről. A politikáinkba bevettük a fogyatékossággal élők szükségleteit a termelésben, a ö, lakóhelyű elhagyásának esetében, és így tovább. Kialakítottuk az iránymutatásokat, a humanitáris fellépés során a fogyatékkal élők bevonására. Ez is jól mutatja, hogy változást szeretnénk előidézni a rendszerben illetve ezt kívánjuk végigvezetni. Ezen kívül célzott finanszírozást kívánunk nyújtani a vesság, illetve katasztrófa sújtott területeken a fogyatékossággal élőknek. Az elmúlt két esztendőben 26 projektet finanszíroztunk, amely kapcsolódott a fogyatékossághoz. Ennek összege 30 millió euró volt, és a mandátumom kezdete óta több mint 40%-kal növeltük a finanszírozási lehetőségeket. Egy-két példával élnék, hogyha megengedik. Törökországban javítjuk a menekültek, a fogyatékossággal élő menekültek szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Dél-Szudánban támogattuk a humanitárius segítségnyújtók kapacitásépítését, annak érdekében, hogy bevonják a fogyatékossággal élőket. Indiában finanszíroztuk a fizikai rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést a fogyatékossággal élők számára, Görögországban pedig finanszíroztuk azt, hogy a menekültek hozzáférjenek a különböző szolgáltatásokhoz. És természetesen folyamatosan konzultálunk partnereinkkel, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet. Ezen kívül a polgárvédelem területén is törekszünk előrelépésre. Ez a portfólió második része. Itt a fogyatékosságot feltüntetjük a kockázat, illetve katasztrófa sújtott területek esetében. Két évvel ezelőtt a tanács következtetéseket fogadott el a katasztrófa irányításra vonatkozóan, és itt konkrétan megemlítették a fogyatékossággal élőket. Tehát nagyon sok mindent megteszünk, nagyon sok területen tevékenykedünk, de természetesen ennél többet tehetünk, és többet kell tennünk együtt. A don- donorok és partnerek össze kell, hogy fogjanak, és biztosként készen árok arra, hogy további lépéseket tegyünk, annak érdekében, hogy eleget tegyünk a fogyatékossággal élők szükségleteinek mindenütt. Kedves barátaim, néha azt hallom, hogy egy teljes fogyatékos barát társadalmat kell kielépítenünk Európában, mielőtt a válsághelyzetekre összpontosíthatnánk. Nos, őszintén megmondom, hogy szerintem ez a megközelítés nagyon is rövidlátó. Természetesen nagyon sok a kihívás előttünk Európában, nagyon sok a kihívás a tagállamainkban, az országainkban. Ez azonban nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy befogadóbb humanitárius fellépésért harcoljunk. Az egyik nem zárja ki a másikat. Sőt, megerősítik egymást és ez meggyőződésem. Az elmúlt hónapokban eszmecserét folytattam a fogyatékossággal élők szervezeteivel, partnereinkkel, arra vonatkozóan, hogy mit tehetnénk. Ez a konzultáció, ez az eszmecsere szükséges a tovább lépéshez. Egy pár nappal ezelőtt találkoztam Vartakasztánisz elnökkel, és megállapodtunk abban, hogy nagyon fontos a közös munkánk a befogadó társadalom kialakítása érdekében, és készen is állunk erre a közös munkára. Hogy hogyan? Először is a finanszírozás területén Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a humanitárius partnereinknek a, be kell vonniuk a fogyatékossággal élőket a fellépéseikbe. Ez előfeltétel. Second, we will elaborate standards. Másodszorban szabványokat ö, kell létrehozni az Európai Uniós humanitárius fellépésre vonatkozóan, és ö, a kiszolgáltatott csoportok, a nők, a gyermekek vagy a fogyatékkal élők igényeinek eleget kell tenni Harmadsorban meg kell győződnünk arról is, hogy a fogyatékossággal élők elmondhatják véleményüket, és ezt mindig figyelembe veszik. Nem csak a humanitárius felépés kedvezményezettjeiként, hanem aktív résztvevőként. This is my personal commitment that person a fogyatékossággal élő személyekkel konzultálni kell a politikai kezdeményezéseinkről olyan szervezeteken keresztül, amelyek őket képviselik. A fogyatékossággal élőket érintő döntésekről semmit sem szabad úgy eldöntenünk, hogy őket ne vonnánk be ebbe a döntéshozatalba. Tavaly Myanmarban támogattunk egy vonatkozó projektet, fogyatékossággal élő személyek ugyanígy a katasztrófa enyhítő intézkedésekben is szerepet kaptak, és van, aki azt mondta, hogy ha bekövetkezik egy katasztrófa, az mindenkit érint. Éppen ezért mindenkinek segíteni kell, hogy felkészüljön az ilyen katasztrófákra. Ezért megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk a fogyatékossággal élő személyek igényeit a legjobban beépíteni a műveleteinkbe. Jobb adagyűjtésre van szükség. És végül, de nem utolsó sorban, a kapacitásépítésen is dolgozni fogunk azon, hogy hogyan lehetünk inkluzívabbak hogyan tudjuk jobban beépíteni, bevonni a fogyatékossággal élőket. Az ismereteket pedig meg kell osztanunk egymással. A jobb ismeretek jobb fellépést tesznek lehetővé. Kedves barátaim, néhány nappal ezelőtt az Európai Parlament szavazott egy jelentésről, amelynek tárgya az Európai Fogyatékossági Stratégia végrehajtása volt. A jelentés arra szólítja fel az Európai Uniót, hogy biztosítsa, hogy ne maradjanak le, ne hagyjuk figyelmen kívül a fogyatékossággal élő személyeket a humanitárius segítségnyújtás során. Ezzel csak egyet tudok érteni. Ez a kötelezettségünk, és mindig készek vagyunk arra, hogy meghallgassuk az önök javaslatait, és ezáltal jobban reagáljunk a fogyatékossággal élő személyek igényeire, főleg a humanitárius segítségnyújtás keretében. Sajnos nincsenek gyors megoldások. Ez egy olyan folyamat, amely kollektív, közös fellépést igényel mindannyiunk részéről. Ugyanakkor az érdekünk közös, a legrászorulóbbakat a humanitárius segítségnyújtásba be kell vonnunk, és hiszek abban, hogy együtt a humanitárius segítségnyújtás is inkluzívabb lehet. Együtt nagyon nagy eredményt érhetünk el, és a legrászorulóbbak életét lényegesen javítani tudjuk. Határozottan hiszek abban, hogy együtt elő tudjuk idézni a változást. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Commissioner. Köszönöm a biztos úrnak ezt a nagyon tanulságos és tájékoztató hozzászólást. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian nagyon nagyra értékeljük. Most pedig engedjék meg, hogy köszöntsem kollégámat, Terry Cabras urat a Zöldek frakciójából. Ő a közös EU-Mexikó parlamenti delegáció, valamint a latin-amerikai delegáció tagja. Röviden fogok hozzászólni, mert sajnos távoznom kell a rövid hozzászólásomat követően. Hölgyeim és uraim, tisztelt barátok, nagy megtiszteltetésem, hogy felszólalhatok itt önök előtt Philip Lamberts nevében, aki a Zöldek EFA frakciónak a társelnöke. A frakciónk mindig is kiállt az egyenlő bánásmód mellett a fogyatékossággal élő személyek esetében, és továbbra is ezt fogjuk tenni minden szinten prioritást tulajdonítunk az akadálymentességnek, a részvételnek, az egyenlőségnek, a foglalkoztatásnak, az oktatásnak, képzésnek, egészségnyújtásnak, a szociális védelemnek és a külső fellépésnek. November 30-án az Európai Parlament, vagyis mi, elfogadtunk egy állásfoglalást az Európai Fogyatékossági Stratégia végrehajtásáról a frakcióm igennel szavazott az állásfoglalásra, noha annak bizonyos aspektusai, amelyeket mi fontosnak tartottunk, nem kerültek bele az állásfoglalásba. Így például az, hogy a megszorító politikák visszájára fordítását fontosnak tartjuk, és a szexuális, valamint reproduktív szolgáltatásokhoz való hozzáférést a fogyatékossággal élő nők és lányok számára, és fel kell hagyni a sterilizáció gyakorlatával. Engedjenek meg most egy olyan megjegyzést, amely a konkrét intézkedéseken túlmutat, és amely tükrözi a mély meggyőződésünket a következővel kapcsolatban. Minden ember, minden emberi lény a méltóságban egyenlő. A különbségek köztünk nem érinthetik ezt az alapvető méltóságot. Sőt, valaki, ha születésénél, vagy balesetnél, vagy bármilyen körülménynél fogva fogyatékossággal él, jogában áll támogatásban részesülni és segítséget kapni egy érett társadalomtól, és jogában áll az is, hogy ő is döntsön arról, hogy melyek a legjobb intézkedések annak érdekében, hogy az ő helyzetét amennyire lehet visszájára fordítsák hiszen mind ugyanazon az oldalon állunk, mind emberek vagyunk, és mind fejlődni szeretnénk, vannak elvárásaink, igényeink, félelmeink, reményeink és érzelmeink. A fogyatékossággal élő személyek támogatása nem egy kegyes engedmény olyan emberek részéről, akik nem élnek fogyatékossággal, hanem azt jelenti, hogy elismerjük azt, hogy a közös kívánságunk, a közös vágyunk, a boldogság, ami a sorsunk itt a Földön. Éppen ezért az önök részvétele, az önök együttműködése mindig fontos számunkra. Bármit is tesszünk egy olyan területen, amelyet azt hiszem önök sokkal jobban ismernek, mint mi. Biztosak lehetnek ebben, számíthatnak az állandó szolidaritásunkra, ahogyan mi is elvárjuk azok szolidaritását, akik hisznek abban, hogy érdemes egy jobb világban élni, egy olyan világban, amely tiszteletben tartja az emberi értékeket és mindannyiunk méltóságát. Köszönöm szépen a figyelmüket és a megértésüket, még akkor is, ha nem vagyunk annyira proaktívak, amennyire lennünk kellene. Köszönöm. Thank you, Joseph. Köszönöm szépen Josephnek, és elnézést kérek, hölgyeim és uraim, a fent, hölgyeim és uraim, a fenntartható fejlesztési célok az SDG Watch Europe szervezet figyelmének középpontjában is állnak, akinek a képviselőjét Alison Coleman asszony köszönthetem itt a körünkben, a korrupció elleni küzdelemben aktív ő a fejlesztési támogatások témájában. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni a meghívást a fenntartható fejlesztésről folyó eszmecserére, illetve fogyatékossággal élők jogai témájában. A 20. évfordulóját ünnepli az EDF, nekik is szeretnék gratulálni. A Transparency International-nek dolgozom, Alison Coleman vagyok, a korrupció ellenes intézkedések a szakterületem. Szabadidőmben pedig az SDG Watch szervezetben tevékenykedem. Azt hiszem, érdemes lenne egy picit hátrább lépni, és átgondolni, hogy pontosan mégis a fenntartható fejlesztési célok. Elég összetett ez a folyamat. Tulajdonképpen egyedülálló politikai elkötelezettségről van szó, innovatív cselekvést várnak minden országtól, hogy a jó létet elősegítsék, de közben meg is védjék a bolygót. Gazdasági, szociális, környezeti és kormányzási kérdésekről van szó, egészségügy, szociális védőháló, munkahelyek, éghajlatváltás elleni küzdelem, igazságosság, és erős, független intézmények. 17 célkitűzés van, amelyel gyakorlatilag elismerjük, hogy ezeken a területeken csak akkor tudunk változást elérni, hogyha teljesítjük a célokat, a fejlesztési célokat. Az inkluzió mindegyik célnak az alapfeltétele. Ez pedig azt jelenti, hogy megkülönböztetésmentesség, és hogy mindenkinek a saját kezébe adjuk a hatalmat. Senki nem maradhat ki, igazságos, toleráns és inkluzív világot valósítunk meg, amely a legkiszolgáltatottabbakra is odafigyel. Különleges helyzet ez azért is, mert ez az első alkalom, hogy a világ minden országa, mindegy, hogy fejlődő, fejlett, gazdag vagy szegény, most már vállalta azt a felelősséget, hogy a fenntartható fejlődés megvalósítása felé tevékenykedjen ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamainak is meg kell valósítania a 17 célkitűzést a 179 pontos céllal, és ez garantálja azt, hogy a legkiszolgáltatottabbakról senki nem feledkezik el. Nem lesz könnyű, és nagyon kemény, munka lesz, kemény munkához lesz majd rá szükség új munkamódszereket, gondolkodási módszereket kell majd találjunk, és az együttműködésre is új módszereket kell, hogy találjunk. És az SDG Watch Europe pontosan ezt próbálja elérni. Két évesek vagyunk, 2015-ben alakultunk. Olyan szervezetek hálózata vagyunk, amelyek civil szervezetként a fenntartható fejlesztési célok megvalósítását segítik az Európai Unióban. Szeretnénk a civil társadalmat összefogni, fejlesztés, éghajlatváltozás, gyerekek, nők, migránsok, fogyatékossággal élők, lakhatás, tisztességes kereskedelem, korrupció ellenesség, átláthatóság mindegy, hogy mivel foglalkozzanak ezek közül a civil szervezetek, szeretnénk őket összefogni. Vannak, akik nemzeti szinten dolgoznak, vannak, akik az EU-s szinten dolgoznak a tagjaink közül. A politikai döntéshozókat is bevonjuk a munkába, mozgósítani igyekszünk az állampolgárokat, és folyamatosan figyeljük a fenntarthatósági célkitűzések végrehajtását. A kérdés tehát, hogy az EU hogyan áll ezeknek a céloknak a megvalósításával itt volt előttem nem sokkal szólt a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos úr, úgyhogy én csak arról fogok beszélni, hogy az EU tagállamain belül, a saját határain belül mi a helyzet. Tavaly adta ki az Európai Bizottság a fenntartható fejlesztésről szóló jelentést, és sajnos kevés konkrét intézkedést, intézkedés szerepelt ebbe a dokumentumban. Nem ért, mérték fel, hogy hol vannak a hiányosságok, pedig látnunk kell, hogy mi hiányzik, látnunk kell, hogy mi az, amit még nem tettünk meg, annak érdekében, hogy konkrét cselekvési tervet teremtsünk. Világos, hogy az EU-nak átfogó stratégiára van szüksége, hogy következetesek legyenek a politikák, és a koordináció megvalósuljon. Mindebbe a folyamatba aktívan be kell vonni a fogyatékossággal élőket, és mindenkit, akit a marginalizáció veszélye fenyeget. Határidőkre van szükség, és pontos végrehajtásra. Enélkül hogyan is remélhetnénk, hogy az EU valódi előrelépést ér el az elkövetkezendő 12 évben? Az ambíció hiánya ebben az első bizottsági jelentésben mutatja, hogy a fenntartható fejlődésből még nem vált valódi politikai prioritás a jelenlegi EU-s vezetés szemében. A szeptemberi bizottsági beszédben a fenntartható, illetve a fejlesztés szavak nem szerepeltek láthatjuk, hogy a bizottság politikai prioritásai tehát hol állnak tudjuk ebből a beszédből, hogy mi nem politikai prioritás a bizottság számára. Öt forgatókönyvet is bemutatott a bizottság Európa jövőjéről. Milyen legyen az EU? Ebben a dokumentumban is alig említették a fenntartható fejlődést. Csak arról szóltak, hogy az EU vezető szerepet játszott a fenntartható fejlesztési célok elfogadásában, de a végrehajtásról nem esett szó. Szerintünk ez egy elszalasztott lehetőség, mert ezek a célkitűzések Európának pozitív jövőt ajánlanak, amely az értékekre alapul, és amely valamennyi állampolgár aggájait figyelembe veszi, a legkiszolgáltatottabbakat is beleértve. És így tudunk fenntartható jövőt garantálni mindenkinek de a bizottság nem lépett, az SDG Watchnak és más szervezeteknek kellett megírni a hatodik forgatókönyvet az EU jövőjéről. Ha a megfelelő terv és megfelelő célkitűzések megvannak, akkor az előrelépés mérése nélkül nem jutunk messzire. Az Eurostat nemrégiben adta ki a jelentését, 100 indikátort használt az előrelépés mérésére. Ezt üdvözöljük, de van még javítani való. A 100 indikátor megválasztása eléggé gyors volt, és nem nagyon konzultáltak a civil társadalommal, illetve más partnerekkel. Így tehát nem tudják megfelelően tükrözni az előrelépést vagy a sikertelenséget a fejlesztési célkitűzések megvalósulásában, és a hiányosságokat sem tárják fel. A jelentésből nem derül ki, hogy mennyire jutottunk, és hogy milyen gyorsan kell előrelépnünk, hogyha 12 éven belül valóban szeretnénk ezeket a célokat elértnek tudni azt, hogy senkit nem hagyhatunk ki ebből, nem veszik még elég komolyan. A célkitűzések pedig valamennyi állampolgár előnyére kell, hogy váljanak, ez a céljuk. Ehhez agregált adatokra van szükség, illetve célzott diszagregált adatokra, hogy lássuk az érintett csoportokat, és az előrehaladást folyamatosan nyomon kell követni. Ettől függetlenül az Eurostat az első jelentésébe, jelentésében nem szerepeltette a kritikus adatokat. Semmilyen adatok nem szerepeltek a fogyatékossággal élőkről, amikor a négyes célkitűzésről volt szó, ez a minőségi oktatáshoz való hozzáférés. A nyolcas célnál sem volt a tisztességes munka lehetőség mindenki számára, itt sem voltak a fogyatékossággal élőkre vonatkozó adatok. Az SDG Watch felszólítja az EU-t, hogy a felülvizsgálatot, amit jövőre terveznek, hajtsák végre inkluzív módon, hogy bővítsék ki a monitoring jelentést, és ne csak kvantitatív, hanem kvalitatív értékelést is végezzenek. Az EU-nak ezeket a mutatókat a globális célkitűzésekhez kell igazítania, hogyha valóban vezető szerepet kíván vállalni és természetesen új adatgyűjtésre van szükség a fogyatékossággal élőkről is. Mindezeket a lépéseket pedig a civil társadalom bevonásával kell megtenni. A beszédem végéhez érkeztem, tudom, hogy egy picit negatív hangvételű voltam, ezért szeretnék pozitívabban zárni. Tulajdonképpen az EDF születésnapját ünnepeljük, úgyhogy jó kívánságokkal kéne zárnunk a jövőre nézve. Az EU által létrehozott platform szakértőket, vállalkozásokat, szakszervezeteket és egyéb partnereket foglal magába, hogy a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásán dolgozzanak. Az EU megteremtette ezt a platformot, ami nagyon pozitív, tegnap volt az első találkozó, és én reménykedem. Itt a lehetőség, hogy szorosan együttműködjenek a civil társadalommal. A platform kisebb csoportokat fog megteremteni, amelyek majd az egyes konkrét témákat részletesen vizsgálják. Még nincsen minden eldöntve, de valószínűleg az MFF-ről, az EU-s jövő, az EU-s jövőbeni költségvetésről is lesz ilyen csoport, és arra kérjük az EU-t, hogy a kis csoportokba is hívják meg az érintett feleket, a partnereket, akiknek a tudására és szakértelmére nagyban lehet számítani. Az egyik ilyen partner az Európai Fogyatékosságügyi Fórum lehetne. Most tehát lássuk, hogy mit tud az EU a célok végrehajtásában, a gyakorlatban, az együttműködésében, együttműködésben, hiszen csak együttműködve tudunk egy jobb jövőt elérni minnyájunknak. Köszönöm. Köszönöm. Na závěr úvodního panelu mi dovolte přivítat místo... Köszönöm szépen. A panel lezárásaként az EDF alelnökét üdvözlöm, Anna Palász asszonyt, aki az EDF Nőjogi Bizottságának elnöke is, és a nők és a férfiak közötti egyenlőség a legfőbb témája. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen anyanyelvemen fogok beszélni, spanyolul. Querido president. Kedves elnök asszony, a, fogy a fogyatékossági fórum résztvevői, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt fogyatékossággal élő testvéreim. Szeretnék megosztani önökkel három kérdést, három dolgot szeretnék megvitatni. Először is milyen fontos a 2030-as cél, illetve a fenntartható célkitűzések számunkra, a fogyatékossággal élő személyek számára? Ez a valódi vízió, a jövő kép, amely által az emberi fejlődést javíthatjuk. Nem szabad senkit eh, magunk mögött hagynunk, senkiről sem szabad megfeledkeznünk. A mozgalmunkon keresztül, kedves barátaim, elértük azt, hogy a fogyatékosság bekerült a fejlesztési menetrendbe, bekerült a négyes célkitűzésbe, amikor például az oktatásról, az egyenlő feltételek mellett való oktatásról van szó, vagy a nyolcas célkitűzésben, amikor a tisztességes munkáról van szó, a növekedésről, a tízes célkitűzésben is ott van, amikor az egyenlőtlenségek csökkentéséről beszélünk, a tizenegyes célkitűzésben is, amikor arról beszélünk, hogy fenntartható városokat, településeket kell létrehoznunk, de a 17-es célkitűzés, amely a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatos szövetséget illeti, ott is szerepel a fogyatékossággal élők kérdésköre, tehát egyéb alapvető fontosságú fejlődésbeli célba is sikerült ezt beépítenünk. A fogyatékossággal élők számára például az egyes cél a szegénység csökkentése, a kettes, az éhínség felszámolása, a hármas, például az egészség, illetve a jólét, vagy az ötös, amely például a nemek közti egyenlőségre vonatkozik. Ezek mind fontosak. Ugyan mennyire fontosak nagyon fontos, hogy mi a fogyatékossággal élők tisztában legyünk azzal, a mozgalmaink tisztán lássák, hogy a fenntartható fejlesztési célkitűzések egy kiváló, remek lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy a mindennapi munkánkba beépítsük a fogyatékossággal élő emberek jogainak védelmét. Ez szerves része a politikai fellépésünknek is. Jövőre júliusban New Yorkban a magas szintű fórumon 15 európai tagállam fog tájékoztatni az önkéntes nemzeti felülvizsgálat keretében a 2030-as célok végrehajtásáról Albánia, Andorra, Örményország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Spanyolország és Svájc is. Ez egy remek lehetőség, egy remek alkalom ahhoz, hogy megpróbáljuk elérni, hogy ezek a kormányok bennünket is megemlítsenek, rólunk is beszéljenek, bennünket is figyelembe vegyenek. A második dolog pedig, amelyről szerettem volna beszélni, Micsoda lehetőség van most a kezünkben, kedves barátaim, kedves testvéreim, kedves fogyatékossággal élő testvérek, ahhoz, hogy a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket összekapcsoljuk a CRPD egyezménnyel. Egyértelmű, hogy a két mechanizmus milyen hasonlóságot mutat. Az emberi fejlődés, a fogyatékossággal élők igényei mindkét mechanizmus be kell, hogy épüljön a jogalkotásba, a szakpolitikákba, a költségvetésekben is, a nemzeti költségvetésekben helyet kell kapjanak, hogy valóban senkiről se feledkezzünk meg. Ez az egyezmény közvetlenül a fogyatékossággal élők jogairól beszél, ahogy a 2030-as menetrend, a fenntartható fejlesztési célkitűzések is, és a fogyatékossággal élő személyek érdekképviseleti szervezeteinek állást kell foglalniuk. Proaktív álláspontra kell helyezkednünk, hogy valóban a két eszközt összekapcsoljuk. Biztosítanunk kell azt, hogy nemzeti szinten valóban figyelembe vegyék az egyezmény végrehajtása során magukat, a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket. Van számos körülmény, illetve célkitűzés, amelyeknél átfedést figyelhetünk meg, például a CRPD, illetve a fenntartató fejlesztési célkitűzések között. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy van mondjuk két fenntartható fejlesztési célkitűzés, amelynek semmi köze nincs hozzánk. Például a tengerek élete nem kapcsolódik a fogyatékossággal élőkhöz, bár ki tudja, illetve az ökoszisztémák, a földi, szárazföldi ökoszisztémák. De ezek is olyan területek, amelyek noha nincsenek, nem tartoznak ide. Ott van 15 célkitűzés, amely bizony kapcsolódik hozzánk. A fenntartható fejlesztési célkitűzések, valamint a CRPD, ezeket közösen kell felhasználnunk, össze kell kapcsolnunk őket, és a munkánkba be kell ezeket építenünk végezetül. Milyen szerepet kell, hogy játszunk mi, az érdeképviseleti szervezetek? Milyen szerepet kaphatunk mi ebben az egész folyamatban? Említettem már, hogy a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket, a 2030-as menetrendet a szervezeteink munkájába is be kell építenünk, és valóban proaktív álláspontra kell helyezkednünk ezekkel az eszközökkel, a fejlesztési eszközökkel kapcsolatban. És biztosítanunk kell, ezt csak mi tudjuk elérni, hogy a kormányzatok, amikor a saját menetrendjük kidolgozásával foglalkoznak, a 2030-as menetrenddel összefüggésben vegyék figyelembe a fogyatékossággal élőket. Ha mi erre nem helyezünk hangsúlyt, mások ezt nem fogják megtenni. Ha mi nem tudunk befolyást gyakorolni a kormányzataikra, ők maguk, a kormányok nem fogják felismerni, hogy ezen kérdések ilyen szorosan kapcsolódnak hozzánk és érintenek bennünket ki kell használnunk azt, hogy a kormányok, a különböző szervezetek, civil szervezetek akik donorok, forrásokat fordítanak a 2030-as menetrend céljainak elérésére, és a fogyatékossággal élőknek itt jelen kell lenniük, ahogy azt a biztos úr is elmondta. Jelen kell lennünk a munkánk által, és annak köszönhetően, hogy a mi üzenetünk eljusson oda. Nagyon sok fogyatékossággal élő szervezet van, amely szintén donor, és donorként be kell, hogy vonjanak bennünket. Általában azt gondolják, hogy a fenntartható fejlesztési célkitűzések a harmadik országokkal való együttműködéssel függnek össze, de ennek a menetrendnek hozzánk is sok köze van. Köze van ahhoz, ami a tagállamokban történik, ami az Európai Unióban történik, és az Unión kívül is. Kedves barátok, kedves civil szervezeti képviselők, ért, fogyatékossággal élő személyek, ezt a menetrendet fel kell használnunk ahhoz, hogy ezt az együttműködést, a tagállamok közti kölcsönös megértést felhasználjuk, hogy ezekkel a komoly kihívásokkal megküzdjünk. Nem szabad, hogy bárkit is lehagyjunk, senkit sem szabad lehagynunk, ez mindannyiunkra vonatkozik, férfiakra, nőkre, olyan személyekre, akik még nem vesznek részt a munkánkban, akik tagjai ennek a mozgalomnak, olyan személyek, akik még nem vesznek részt ebben, az intézményekben dolgozóknak, olyan személyekre is gondolok, akik láthatatlan fogyatékossággal élnek vagy akik súlyos fogyatékossággal küzdenek, és éppen ezért nehéz volt számukra eljönni ide, vagy nem is tudtak eljönni ide. Kedves fogyatékossággal élő barátaim, senkit sem szabad magunk mögött hagynunk, és különös tekintettel szeretném felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élő nők és lányok helyzetére. A tagállamokban nagyon sok intézkedés előmozdíthatja a nemek közti egyenlőséget, de gyakran megfeledkeznek a fogyatékossággal élő lányokról és nőkről. Minden hatodik nő fogyatékossággal él, és mi is szeretnénk részt venni a fenntartható fejlesztés menetrendjében a nemek közti egyenlőség kidolgozásában. Kérném önöktől, hogy ne feledkezzenek meg rólunk. Yeah. Okay. Many thanks, Anna. Nagyon szépen köszönöm, Anna, hogy emlékeztettél bennünket, hogy két kemény eszközünk van, a fenntartható fejlődési célkitűzések világos agendával 2030-ra, és a CRPD. Ezekről ne feledkezzünk meg. Nagyon csúsztunk az idővel, úgyhogy megköszönöm mindenkinek, aki itt maradt egész nap, és kérem, hogy a hozzászólók tartsák be az idejüket. Két perc helyett másfél percet szeretnék adni mindenkinek, hogy még jusson tolmácsolás is az összes hozzászólónak. Michael Kalmárnak adom meg a szót, az Európai Diszlexia Szövetség elnökének. Parancsoljon! Michael Kalmár vagyok, az Európai Diszlexia Szövetség elnöke. És én olyan európai állampolgárok nevében beszélek, akik egy szinte láthatatlan fogyatékossággal élnek együtt. Ez a diszlexia. A diszlexia az egyik legelterjedtebb tanulási fogyatékosság, az írás, az olvasás és egyéb kommunikációs képességeket érintő fogyatékosság. A diszlexia a lakosság körülbelül 10-15 százalékát érinti. Az írás és az olvasás képessége előfeltétele szinte a társadalmi életben való részvételnek, a kulturális, a szociális és gazdasági fejlődésnek és sikernek egy egyén életében. A diszlexiával élő személyek tehát egy ö, nehezebb pályán indulnak, mert nem diszlexia barát világban kell érvényesülniük. Ez igaz az iskolára, a képzésre, a foglalkoztatásra, a társadalmi szegregáció gyakran megvalósul, és ennek komoly következménye van az érintettek életére, a családtagjaik életére, de a társadalomra is. Gyermekek és kamaszok és felnőttek milliói élnek a diszlexiával, de nekik is joguk van arra, hogy kiteljesítsék az életüket. Ezért arra kérjük az európai intézményeket, hogy működjön együtt a szervezetünkkel, az EDA-val, hogy segítsük a diszlexia korai felismerését, és hogy nyújtsunk az egész életre szóló támogatást, hogy az egyenlő esélyek az ő életükben is valóságá váljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Mártingek következik a szlovén országos tanácstól, hogyha még itt van. Yeah, I will give the floor then to the next speaker. Nincsen itt a hozzászólónk, úgyhogy ugrok a sorban. Luke Zerderló következik. A szol- fogyatékossággal élők számára szolgáltatásokat nyújtó Európai Szövetségtől. Az EASPD-nek három üzenete van, köszönöm elnök asszony. Az ESZ egyezmény végrehajtása nélkül nem lehet erről lerépni. Azt hiszem, ez az üzenet világos. Az ESZ egyezmény végrehajtása pedig a fenntartható fejlesztési célok nélkül nem működik. Azt kérjük, hogy legyen világos költségvetés, hogy ezt a két nagyon fontos politikát meg lehessen valósítani. De ne felejtsük el azt sem, hogy az LDF e és az éghajlatváltozás között kapcsolat van. Az LDF e munkájának köszönhetően a világ és Európa szociálisabb, emberibb, szívmelengetőbb helyé vált. Úgyhogy gratulálok az LDF e kiváló munkájához az elmúlt húsz évben. Gratulálok, hogy egyfajta éghajlatváltozást sikerült elérniük ezen a téren. A másik pedig az Európai Unión belül és kívül is követelje meg az EU ugyanazokat a normákat, ugyanolyan feltételek mellett kelljen felhasználni az EU-s pénzügyi forrásokat. A strukturális alapoknál működnek az ex ante feltételek, amelyek garantálják, hogy nem elavult szolgálati modelleket támogat az Európai Unió. Szeretnénk az összes EU-s finanszírozásban ugyanezeket a kritériumokat látni a fejlesztési támogatásban is. A harmadik üzenetünk az, hogy az emberekbe kell befektetni. A válság után tíz évvel ezt kérjük az Európai Uniótól. Indítson be egy befektetési stratégiát a szociális infrastruktúrába legyen felelősségteljes, egyénre szabott támogatási rendszer az EU-n belül és az EU-n kívül is. A támogatási rendszer pedig együttműködésben kell, hogy kidolgozni, az összes érintettet és partnert meghívni, a fogyatékossággal élőket is, hiszen a nekik nyújtott szolgáltatások kialakításába beleszólásuk kell, hogy legyen. Zárásként pedig küzdjünk együtt a globális felmelegedés ellen, de garantáljuk azt is, hogy üdvözőbb, befogadóbb, szeretetteljesebb, szívmelengetőbb társadalmak jönnek létre. Now give the floor. Köszönöm szépen. Ága Stevens kapja meg a szót. Thank you. I would like to... Köszönöm szépen. 175 ország ratifikálta az ENSZ CRPD egyezményt, és nem csak Európából, hanem a világ minden szegletéből vannak országok, akik ratifikálták ezt az egyezményt. Nemzetközi szinten is felépésre van szükség, európai szinten megvan az európai fórumunk, de van egy nemzetközi fejlesztési koalíció is. Itt nemzetközi szinten fellépünk, de hiányzik az európai szint, és arra ösztönöznénk az EDF-et, hogy ezt gondolja végig. Nagyon fontos, hogy a fejlesztési munkába belekerüljenek a fogyatékossággal élők érdekei. Az Európai Unió az egyik legnagyobb támogatás nyújtó világszerte, de ebben hol van a fogyatékkal élők dimenziója? Tehát azt hiszem eljött az ideje, hogy támogassuk a fejlesztés és együttműködés területén a fogyatékossággal élőket is. Nagyon sok partnerségben részt vesz az Európai Parlament más nemzetekkel. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyatékossági perspektívát belevegyük ebbe az együttműködésbe. Nagyon sokat utazom, például Kazasztánba, Kirgisztánba, Türkmenisztánba, Tajikisztánba, tehát Közép-Ázsiába. Ezen utak alkalmával beszélek a fogyatékosok jogairól. Nem gondolom azt, hogy mi vagyunk mindennek a tudója. Azonban érdemes megosztani a tapasztalatainkat, illetve meghallgatni mások tapasztalatát, valamint az ENSZ CRPD egyezményéről beszélni. Értemes megérteni ezt az egyezményt, ezért ezt el is kell magyarázni az embereknek. Ezért azt kérem a kollégáimtól, hogy a delegációs utak során beszéljünk erről az egyezményről. Ezt nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen, Helga, és most pedig megadom a szót. Sotiris Xirusnak, a fogyatékossággal élő szervezetének, Ciprusról. Dear Mr. President. Tisztelt elnök úr! Tisztelt vendégek, tisztelt kollégák! Először is engedjék meg, hogy kifejezésre jutassam hálámat, amért röviden felszólalhatok a fogyatékossággal élő személyek negyedik parlamenti ülésén, a ciprusi fogyatékossággal élő szervezetek nevében. A mai napon szeretnék, szeretném hangsúlyozni azt a nagyon fontos kihívást, amelyel hazámban a fogyatékossággal élő személyek szembesülnek. A, a fogyatékosságok nemzetközi osztályozása, amely egy értékelési eszköz a legtöbb fogyatékossági politika végrehajtása során. Határozottan hisszük, hogy ez nem az emberi jogi modellre épül. Tiszteletben kellene tartani a fogyatékossággal élő személyek jogait az élet minden területén. a fogyatékossági osztályozási rendszert ahhoz használják, hogy a különböző pénzügyi juttatások során elbírálják, hogy ki jogosult a támogatásra. Figyelembe, és ettől függ gyakran a lakatás helyzete, illetve a szociális beilleszkedés. A fogyatékossággal élő személyek illetve az ő gyakori kizárásuk a támogatási rendszerből óriási volt a múltban, és jelenleg is egyre nagyobb méreteket ölt. Sajnos ezek a személyek, akik a technológia segítségével, vagy a családjuk támogatásával képesek bizonyos tevékenységeket ellátni, gyakran kénytelenek elfogadni, hogy a támogatásaikat csökkentik, vagy a személyes segítségtől megfosztják őket, akár a 24 órás támogatástól, amelyre rászorulnak. És ez egy eléggé megalázó és reális helyzet, amelyet nem tolerálhatunk. Az említett okoknál fogva szeretnénk hangsúlyozni, hogy intézkedéseket kell hoznunk az Európai Unió tagjaként, amely és az Európai Unió támogatásával, amely az ENSZ egyezményének aláíró fele. És ehelyett egy olyan rendszerre van szükség, amely nem amely tiszteletben tartja a jogokat. Az elnök félbeszakítja Sajnos tovább kell lépnünk, máskülönben nem tudjuk lezárni. Most Herbert Pichler kap szót az osztrák fogyatékossági tanács részéről. Elnézést kérek, és kérem tartsa tiszteletben a felszólalási időt. Először is röviden a négyes célra szeretnék kitérni, az oktatás egyre fontosabb lesz, főleg a következő szövetségi kormányra való tekintettel, mert a szakiskolákat vissza akarják állítani. És rendkívül nehéz a, ezen az úton eljutni az érettségig, és aztán a felső oktatásba bekapcsolódni. A kollégáim nagy része foglalkoztatási terápiában vesz részt, és Ausztria a jövőben valószínűleg visszalép a fejlődés terén, és ez a munkaerő piac szempontjából nagyon fontos, hogy a szakiskola helyett, a speciális iskolák helyett az inkluzív oktatás felé kell haladnunk. A szervezőknek szeretnék gratulálni, azért mert egy ilyen remek konferenciát szerveztek. Ugyanakkor szeretném felvetni azt is, hogy ezt a konferenciát, ha lehet, akkor két napra kellene felosztani, mert nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ilyen fontos témákban um, rohanni kell, és um, ezzel gyakorlatilag le is zárom. Éljen Európa! Thank you very much. Thanks a lot. Now I will give... Köszönöm szépen. Most pedig Szilvási Zsuzsanának adok szót az Autizmus Európa szervezet képviseletében. Um, köszönöm. Uh, jó estét, hölgyeim és uraim! 14 uh, évvel ezelőtt úgy lettem érdekvédő, hogy az akkor éppen 7 éves gyerekemnek nem találtam iskolát, aki egyébként autista, de épp értelmű, és azt gondoltam, hogy ez a 21. század Európájában nem lehetséges, ezért elkezdtem jogszabályokat olvasni, és ezeknek a jogszabályoknak mentén támogatni őt. Ma már eh, egy európai szervezetet vezetek, és nemzetközi eh, dokumentumokat olvasok, eh, ahhoz, hogy, hogy ezt az érdekvédelmi munkát ezen a szinten folytatni tudjam. Azt is tudom már, hogy nem vagyok egyedül, hiszen minden századik ember autista. Ez Európában 7 millió embert jelent ugyanakkor néha az az érzésem hogy az autista emberek még a többi fogyatékosság között is hátrányban vannak. kváncsi lennék például arra hogy az itteni nemzeti delegációk közül hány hozott magával autista embert vagy autista érdekvédőt és kicsit tartok tőle hogy nem sokan. azt is arra is rájöttem közben hogy nem csak a saját gyerekem, hanem nagyon sok más autista gyerek kirekesztődik a társadalomból, nem tud részt venni az oktatásban. Egy nemrégi kutatás azt mutatta, hogy a épértelmű autista gyerekeknek több mint 50%-a kirekesztődik az oktatásból de beszélhetünk a felnőttekről is, ahol szintén egy nemrégi kutatás azt mutatta, hogy több mint 66%-uk nem tud dolgozni. Egyetlen mondat befejezem, hogy nagyon-nagyon szeretem, hogy léteznek ezek a nemzetközi dokumentumok, a ENSZ egyezmény, vagy a fenntartható fejlődési célok, de amit én nagyon hiányolok, az az implementáció és annak monitoringja. Köszönöm. Thank you. And then cross in a marathon. So the next... Maratont uh, viszünk itt véghez. Most Karina Csupinának adom meg a szót a Nagyot Halló Fiatalok Nemzetközi Föderációjának képviseletében. hard of hearing people have invisible disability and uh, a A nagyothallók uh, fogyatékossága nem látható, és gyakran megfogal, megfeledkezünk róla. Óriási kihívást jelent a technológiához való hozzáférés, amely az oktatás és a foglalkoztatás küszöbe, és látjuk, hogy uh, a feliratozás problémája itt az Európai Parlamentben is gondot okoz. Nagyon sok fiatal munkanélküli, és hogyha valakinek nem jó a hallása, akkor nem kaphat megfelelő munkát, illetve nem fizetheti meg a halókészüléket, ha nincs megfelelő munkája. Tehát ez egy ördögi kör. Olyan halókészüléket kap csak az ember ingyenesen, amely nem megfelelő feltétlenül számára, tehát nem érti, hogy mit mondanak neki, és ez azt jelenti, hogy hiába tanult, nem fog megfelelő munkát kapni. Akkor miért van szükség európai szintű ö, vívmányokra a technológia területén, Nekünk jogunk van ahhoz, hogy megválasszuk az eszközeinket, azon eszközöket, amelyek működnek számunkra. Hatékony visszafizetési, eh, megtérítési rendszere van szükség, amely figyelembe veszi az orvosi aspektusok mellett a tényeket is, azt kérjük, és a, a szociális tényeket, és azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy erre figyeljen oda. Hatékony visszafizetési megtérítési rendszert hozzon létre, és így példát statuáljon egy hozzáférhető Erasmus Youth projektre, amit a fiatalokkal, a fiataloknak, a fiatalok érdekében szerveznek meg, akik fogyatékkal élnek, és azt kérjük az Európai Uniótól, hogy vezető szerepet töltsön be a jó minőségű ö, feliratozás érdekében, illetve a hozzáférhetőség érdekében. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig Kész Robertsnek adom meg a szót az Alzheimer Europe-tól, hogyha még itt van. diagnosed with My name is Chris Roberts, I was diagnosed... Chris Robertsnek hívnak. Uh, demencia, illetve Alzheimer betegségekkel diagnosztizáltak 5 évvel ezelőtt, és a demenciával élők uh, csoportját képviselem, ez 2012-ben jött létre. A demencia egy fogyaték, és ez benne van a fogyatékossági uh, diszkriminációs uh, jogszabályokban. Nemzetközi szinten ennek a megfelelője a fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyezmény, a CRPD, ez pedig észszerű alkalmazkodást említ, amely eredményeké, amelynek eredményeképpen a demenciával élők és más fogyatékkal élők bevonódnak a társadalomba, és nem pedig kizáródnak, kizáródnak abból. Így a, csökkenthető a demenciával élők szorongása, feszültség, ami napi tapasztalat számukra és ne felejtsük el, hogy a börtönökben, illetve a kórházakban élők egynegyede megtapasztalja a demenciát, nekik is segítenünk kell, föl kell ismerni, hogy ez fogyatékosság, ezt megtettük, azonban a jó gyakorlat még nem terjedt el, oda kell figyelni a törvényekre, a képzés, a tájékoztatás, hogyha létezik is, és próbálja javítani ezt a gyenge rendszert, nem igazán hoz eredményt, hiszen a demenciával élőknek nagyon nehéz jogaikat érvényesíteni, hiszen stigmatizálják őket. Meg kell értenünk, hogy mire, miről szól ez a fogyatékosság. Olyan ez, mint hogyha többszörös, fogyaték, többszörös diszkrimináció ér valakit a nem, illetve az életkor miatt nincsenek megfelelő szolgáltatások, a jogainkat védő jogszabályok nem stabilak, nem tartják őket be bizonyos országokban, vagy egyáltalán nem érvényesítik őket. A demenciával élők nem kapják meg azt a védelmet, amelyet ezeknek a szabályoknak biztosítaniuk kellene számukra. Nagyon sokszor a demencia nem teljesen látható, és ezért prekoncepciókkal közelítünk az ilyen emberek felé, nem igazán hallgatjuk meg, hogy mire van szükségünk. Oda kell figyelnünk tehát a szükségleteikre, az életkorukra, illetve a körülményeikre. A szociális modell a szociális modellt uralja az orvosi modell, és ezen is változtatni kell. Köszönöm mindenkinek, aki itt maradt és meghallgatott, és nem hagyott hátra bennünket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ebi Akramnak adom meg egy percben, ha lehetséges. Thank you very much. Um, on the... Köszönöm szépen. A fogyatékossággal élő nők nevében azt szeretném mondani, hogy rendkívül fontos, amennyiben valóban szeretnénk végrehajtani, átültetni ezt a menetrendet és mindenkit bevonni, be kell vonnunk a fogyatékossággal élő nőket vezetőként. Nem azt kérjük, hogy kapcsoljuk össze a lemaradókat, hanem el kell ismerni az ő képességeiket, és azt, hogy megértik azt, hogy milyen jogaik vannak. Nagyon sok fogyatékossággal élő nő és a családtagjaik hamarabb halnak meg, mert egy óriási terhet jelentenek a családtagjaik számára is. Azt látjuk, hogy minden tizedik nőből csak egy rendelkezik képviselettel. Hogyan tudunk javítani ezen a helyzeten? A politikai és intézményi koherenciát kell meglátnunk, mert az Európai Parlament vezető szerepével és az érintett felek bevonásával tudunk változást előmozdítani a tagállami szinten, illetve a regionális mechanizmusok felhasználásával. Köszönöm. Sajnálom, hogy félbe kell szakítsam. Most pedig a záró megjegyzések véget az elnökünknek adom meg a szót. Uh, Kedves kollégák, küldöttek, barátaim! Mielőtt néhány szót szólok zárásként ennek a nagyon sikeres napnak a végén, szeretném megadni a szót kollégámnak, aki egy nap alá téve azon dolgozott a csapatával, hogy ez a parlamenti találkozó megvalósulhasson. Tehát azt hiszem, az a minimum, hogy neki megadjuk a szót. Köszönöm szépen. El kell mondjam, hogy tudom, hogy nagyon sokan szerettek volna szólni, akik nem kapták meg ezt a lehetőséget és azt szeretném mondani önöknek, hogy ha rajta vannak a hozzászólók listáján, de nem kaptak szót, kérem, hogy küldjék el a hozzászólásukat, hogy eljuttathassuk azt az összes résztvevőnek. Köszönöm szépen! Fantasztikus munkát végeztek, hogy eljussanak ide, nagyon sokak támogatásával, rengeteg embernek vagyok nagyon hálás, egészen csodálatos ez a közös munka. Köszönöm a hozzászólásokat és a határozott kiállást. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljött. dear delegates. Tisztelt küldöttek. Nagyon sikeres találkozót tudhatunk magunk mögött. az a tény, hogy körülbelül 800 képviselő jött el Európán belülről és kívülről, a fogyatékossággal élők szervezeteit képviselve, azért, hogy részt vegyen a fogyatékossággal élők Európai Parlamentjén, mutatja, hogy Európában nagyon erős a fogyatékossággal élők mozgalma, erősebb, mint bármikor. De ez azt is mutatja, hogy milyen korban élünk. Ez az időszak sokkal nagyobb kihívásokat támaszt, mint a múlt. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. És számunkra, kedves kollégák, ez az egyensúly, ez a fáradhatatlan munkát jelenti annak érdekében, hogy továbbfejlesztjük a szervezeteinket, hogy ezek is inkluzívabbak legyenek, hogy bővüljön a tagságuk. Annak érdekében dolgozunk, hogy a fogyatékossággal élők mozgalmában a legkiszolgáltatottabbakat is segítsük, hogy az ő számukra is lehetővé tegyük, hogy részt vegyenek a munkában. Nem elég azt elmondani, hogy 8 millió európai állampolgárt képviselünk. Az lesz elég, hogyha őket valóban képviseljük, tettekkel. És ezt a számot a gyakorlatban is láthatóvá tesszük. Ehhez pedig az kell, hogy megvalósítsuk, amiben megállapodtunk. Miben állapodtunk meg? Elfogadtuk az európai választásokra vonatkozó kiáltványt. Miután ezt elfogadtuk, abban is megállapodtunk, hogy már is megkezdjük a kampányt. A kampánynak az kell, hogy legyen az eredménye, hogy 2019-ben több fogyatékkal élő személy, fogyatékossággal élő személy szavaz, élvezi tehát a szavazati jogát, és él vele, és az Európai Parlamentben is sokkal több fogyatékossággal élő európai parlamenti képviselő lesz. Ezt a vállalást mindannyian el kell, hogy fogadjuk, sajátunkénak kell, hogy tekintsük, európai és nemzeti szinten is, és a megvalósításán kell, hogy dolgozzunk. Abban is megállapodtunk, hogy egy második kampányt is elindítunk, méghozzá a 2020 és 30 közötti európai fogyatékosságügyi stratégia érdekében az állásfoglalást elfogadtuk ebben a témában is, és természetesen támogatásra van szükség ehhez. A munkát tehát itt Brüsszelben is folytatni fogjuk. Kéz a kézben fogunk együtt dolgozni. És nem olyan régen egyeztünk meg abban is, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania a világban, a fogyatékossággal élők jogainak támogatásában, az inkluzív és fejlesztés és a fenntartható fejlesztési célkitűzések végrehajtásában, és így tovább. Mit jelent ez? Mindaz, amiben, mindazt, amiben megállapodtunk, be kell, hogy építsük a saját munkánkba a saját tevékenységünkbe. Akkor is, hogyha egy pici faluból érkeztünk, egy kicsi szervezet képviseletében. Tegyük ezeket a hétköznapi munkánk részévé, ezeket a vállalásokat. Hiszen ezek az apró lépésnek, lépések visznek bennünket a jövő felé. És ha bármikor úgy gondolják, azt látják, hogy az Európai Fogyatékosságügyi Fórum nem azt teszi, amit tennie kellene, akkor nyomják meg a véscsengőt, és mi elgondolkodunk, változtatunk. De ehhez meg kell nyomni a vészcsengőt, figyelmeztessenek bennünket. Persze ez azt is jelenti, hogy ha önök nem úgy járnak el, ahogy kellene, akkor mi is megnyomjuk majd ugyanezt a vészcsengőt, mi is figyelmeztetni fogjuk önöket nem veszek el többet az idejükből, hanem már csak a köszönő szavak maradtak hátra. Tajani elnök úrnak szeretnék köszönetet mondani a kötelezettségvállalásáért, és azért, hogy rögtön az első naptól kezdve, amikor a hivatalát elfoglalta, kiállt a fogyatékossággal élők jogaiért. Szeretnék köszönetet mondani a fogyatékosság ügyi intergroup tagjainak kiváló munkát végeztek, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is így lesz ez. Szeretném az európai parlamenti képviselőknek is megköszönni a munkáját, akik támogatták önöket és másokat, hogy itt lehessenek. Ezen kívül az Európai Parlament szolgálatainak is köszönettel tartozom. Nagyon keményen dolgoztak azon, hogy ez az esemény megvalósulhasson, és nagyon hatékony volt ez a munka Katrinnal és a kollégákkal. Lehetővé tették, hogy ezt a mai napot megtartsuk. Hallottam egy kollégát, aki azt mondta, hogy hát valószínűleg kettő napra lenne szükségünk. Hát talán ezen érdemes lenne elgondolkodni a jövőben, azt, gond, azt a véleményem. Szerintem a, talán az Európai Parlament a rendelkezésünkre bocsáthatna még egy napot, ugyanis ha több időnk van, akkor hatékonyabban tudunk együtt dolgozni, és akár a plenáris ülésünk előtt külön szekciókban tudnánk dolgozni, hiszen az egyes területeket érdemes külön megvitatni. De az üzenetünk világos, visszajövünk még. Megállapodtunk, a frakciókkal, a politikai frakciókkal itt a parlamentben, hogy ez az esemény minden parlamenti ciklus idején egyszer megrendezésre kerül, tehát a fogyatékossággal élők Európai Parlamentje 2019 és 2024 között egyszer még sorra kerül. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak valamennyi tolmácsnak, a jelnyelvi és az összes többi tolmácsnak, aki lehetővé tetté, tette a hatékony kommunikációt. And of course I would like... És természetesen szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek is, minden egyes résztvevőnek, mindannyiójuknak. Kérem, vigyék haza magukkal ezt az üzenetet, hogy a semmilyen döntés rólunk, nélkülünk azt jelenti, hogy új módon szervezzük a párbeszédet, a demokratikus folyamatokat. És azt is kérem, hogy legyenek kedvesek azokkal, akik ezt betartják, de lépjenek fel keményen akkor, ha ezt nem tartja be valaki. Valaki azt mondta nekem, hogy nagyon lelkesek vagyunk, nagyon vidámak vagyunk. Én azt válaszoltam, hogy igen, ez lehet, hogy igaz, de nagyon elszántak is vagyunk. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy ilyen elszántan térjen haza, és éljen a jogaival, követelje ki a jogait. Köszönöm mindenkinek! Thanks for taking over. and sure the